Okay, um, I was waiting, hoping we might get some. Remélem, hogy eh, nem sokára több árnyék előadó lesz, de még csak árnyékok árnyékai vannak, tehát először is eh, szeretném, ha elfogadnánk a napirendet, nem látok senkit, aki változást szeretné, nagyon szépen köszönöm, tehát akkor elfogadottnak tekintjük. Sajnos rengeteg bejelenteni valóm van. Tehát október 9-én kedden van egy változás, és pontosan szeretnénk kezdeni, megváltozott a helyszín. Tehát holnap reggel a PHS 3C15-ben lesz, tehát PH, PHS 3C15. De visszajövünk ide holnap délután és ez az adminisztráció kérése, hogy itt egy magas szintű ülésre kerülhessen sor, hiszen ez egy nagyobb terem. Tehát Mário Drági meghallgatása előtt 9.30-kor még van egy pontunk, ez pedig a KKV-k finanszírozásához való hozzáférés. Becker jelentés, tehát eh, megkérek mindenkit, hogy vegyen részt eh, kilenckor ezen az ülésen. Tehát a, utána pedig eh, jön a nyilvános meghallgatás, és nagyon érdekes lesz 9-től egyik szerdán a programunk, hiszen egy nyilvános meghallgatás lesz. Nagyon rövid határidővel sikerült ezt megszerveznünk. Az összes terem foglalt volt, és egy kisebb ez a 3G2-esben. Tehát ez eh, még nem kaptunk eh, szaldekutot, tehát eh, itt 3G2 nem túl nagy terem, tehát mindenki próbáljon lobbizni, hogyha nem tudnak helyet találni, és nem tudnak előni, akkor kísérjék figyelemmel az interneten az ülést. Tehát a hitelminősítő intézetek szeptember 13-ai trilógus után az előadó és az árnyék előadók megkérdezik, hogy találkozzunk a ciprusi nagykövettel, illetve az Európai Uniós állandó képviselőjével, hogy meg tárgyaljuk a trilógus további sorsát, ami nem túl kielégítően zajlik ebben a szakaszban. És politikai trilógusunk volt múlt szerdán, és Barnier biztos is előtt a megbeszélésre. Mi szeretnénk a tárgyalásokat végső szakaszba vinni a hónap végén, és néhány témában haladást értünk el, tehát például a KKV-knek juttatott tőke, hitelek tekintetében, és mindenképpen eh, jelentősen eh, előre kell haladnunk, hogyha tényleg szeretnénk a hónap végén eredményt elérni. A következő politikai trilógus csütörtökön lesz, és technikai megbeszéléseket is terve vettünk. Július 12-én és október 2-án is voltak trilógusok, ennek a céljai pedig az volt, hogy a harmonizáció milyen szinten történje meg a tagállamok opciói, különféle a fogalom meghatározások, illetve a fogyasztókkal szembeni kötelezettségvállalások voltak. Itt eh, mindkét eh, jogalkotó félnek megvolt a saját álláspontja, ez viszont nagyon jelentősen eltért egymástól. Tehát szeretnénk kihasználni az időt a politikai trilógusban, és szeretnénk megnézni, hogy milyen technikai lehetőségekkel tudnánk ezeket az egymástól eltérő álláspontokat valahogy összehangoztatni. És uh, itt október 17-én, 22-én szeretnénk ezt a technikai trilógus megtartani. Tehát uh, vannak technikai munkacsoportjaink, azok nem trilógus folytatnak. Tehát eh, eddig két trilógusra került sor, jelentős volt az előrehaladás, jelentésben a tagállamok pénzügyét tekintve. Ez a Gozes jelentés és eh, a Ferrero jelentés tekintetében kevesebb volt a haladás. A Ferrero jel jelentése kapcsolatban az utolsó trilóguson több eredményt értünk el és uh, itt a legutolsó ülésünkön is ezzel foglalkoztunk. Itt uh, két részre szeretnénk osztani a trilógust, az utolsó trilóguson pedig uh, tájékoztatom az elnökséget és a tanácsot, hogy ez nem a, az a mandátum, amit ez a szakbizottság a trilógusnak adott, és elfogadták. Ezen kívül még azt mondtuk, hogy nem lehet úgy kompromisszumot elérni, hogy elsietjük a döntéseinket. Rendben van. Akkor legközelebb majd tovább. Most akkor áttérünk az árnyék banki tevékenységekre, és a szót pedig szeretném Said El Hadraoinak átadni. Said. Köszönöm, igen, tisztelt kolléganök és kollégát. 130 módosító volt, köszönöm a kollégáknak a módosítókat. Hmm, voltak olyan kísérletek is, hogy gyengébb legyen a szöveg, azonban olyan konstruktív javaslatok is voltak a szövegben, ezek pedig erősítik a szöveg jellegét. A dolog lényege a következő napokban az lesz, hogy az árnyék előadókkal rövidre zárjuk a megbeszélést, hogy kompromisszumokat találjunk a szavazás tekintetében. Hogy jó javaslatunk legyen, jó csomagunk legyen. Szeretnénk egy világos üzenetet megfogalmazni a parlament részéről a bizottság irányába. Úgy gondolom, hogy nekünk is konkrét javaslatokkal kell majd előjönnünk. Ami az árnyékban kitevékenységeket illeti, még jobb minőséget kértünk. Láttuk a rendszer gyengeségeket, és hogy ezeket mindenképpen figyelembe kell kísérni, felszólítjuk a bizottságot, hogy itt megfelelő szabályokat kell foganatosítani. Úgy gondolom, hogy ebben minnyáján egyetértünk. Most nem akarom az összes módosítót kommentálni, néhány dologra szerettem volna felhívni a figyelmet. Néhány kolléga Itt kezdeményezéseket követelt. Erről is van itt valami. Tehát, hogy a tevékenység ugyan szabályozott, azonban elég sok foghíj van a rendszerben. Tehát itt mindenképpen be kell avatkozni. Wortman Kohl kolléganő például tett egy javaslatot. Ez jó alap a 25-ös módosító akkor itt van a pénzügyi stabilitási tanács, vegye figyelembe az árnyékbanki tevékenységeket is. Természetesen az a helyzet, hogy pozitív dolgokat is láthatunk itt, de természetesen az a helyzet, hogy az árnyékban tevékenységek nagyon összetett jellegűek. Klinks és Langen kolléga adatbankot javasolt az eurós tranzakciók átláthatóságának növelése érdekében. Ez növelhetné ténylegesen a transzparenciát, de ha egy ilyen adatbankot tennénk, akkor itt mindenképpen a Systemic Risk Porton belül a rendszerkockázat belül. Tehát ezt támogatnám. Gulár asszony, Wortman Kohl asszony is azt mondja, hogy az árnyékbankok és a bankok között eh, el kell kerülni az arbitrást, és természetesen a számviteli szabályok, a mérlekészítési szabályok olyanoknak kell lenniük, hogy az igazi értéket tükröztessék vissza, és itt nem szabad virtuális értékekből kínálni. Gondolom, ezt mindenki támogatja. Számos kolléga megfelelő eszközöket követel, a kitettségi kockázatok kimutatása érdekében. Ez természetesen egy lehetőség, hogy a CAD-t kiterjesszük, azonban arányosan. Konszolidációs szabályokat is támogatja a legtöbb kolléga. Itt a Boson Cleans jelenséget, és ez abba az irányba mutat, amire például a pénzpiaci alapok is már utaltak. Ezzel is egyet tudok érteni. Európa nem sziget. Látnunk kell, hogy az Egyesült Államokban mi történik. És Geithner pénzügyminiszter írt egy levelet, és azt mondta a pénzpiaci alapokról, hogy novemberben javaslatot fog tenni. A saját jelentésemben is tervezem ezt. A kollégák még azt is mondták, hogy bizonyos dolgok szükségesek, például az UZ6-os esetében a pénzpiaci alapoknál. Igen, ezt is felvehetjük. Akkor itt az indexált alapokra utalnék. Ezeknek természetesen megvannak a, megvan a haszna, de nagyon sok a gyenge pontjuk is, és éppen ezért ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm most a kollégáknak, akik itt konkrét javaslatokat tettek, de sok beszédnek sok az alja. Úgy gondolom, hogy az irányban egyetértünk, hogy merre szeretnénk menni, ez pedig a, a leglényegesebb. A következő napokban a kollégáknak konkrét javaslatokat fogok tenni, és megvitatni az említett dolgokat, tehát minnyáján kompromiss készek, kompromisszum készek vagyunk, hogy jó javaslati csomagunk legyen. Köszönöm. Karin. Karin. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Száid. Köszönöm a bevezetőt. Köszönöm, hogy elmondtad, hogy a módosítókkal kapcsolatban mi a véleményed, és az a benyomásom, hogy a kulcsfontosságú területeken konvergencia vázolódik fel, méghozzá az általad felvázolt utat betartva a bevezetőben. Ha követjük a te álláspontodat, nagyon fontos az, hogy látjuk a kockázatokat, az árnyék banki rendszereket, kockázatait. Nagyon fontos, hogy ne csak kockázatnak tekintsük, olyan kockázatnak, amelyel szemben fellépünk. Nem csak az a fontos, hogy hogyan szabályozzuk, hogyan előzzük meg, azt, hogy az árnyék bankrendszert használják, vagy rosszul használják fel, kihasználják. El kellene kerülni a követelményről szóló irányelv a CLD-vel e kapcsolatban, hogy azt gondolják az emberek, az csak a terhek növelésére való. Ezt a nézetet, vagy ezt a szemléletet el kell kerülni. Nagyon fontos ez a kérdés, ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy ne legyenek átfedések, ne legyünk következetlenek. A te megközelítésed nagyon fontos, amikor a fogyasztóvédelemről beszélünk, amely szerintem nagyon fontos aspektus, nagyon fontos rész ennek a jogalkotásnak. Erről se feledkezzünk el. Ahol van szükség kiegészítő szabályozásra, ahol oda kell figyelni, gondoskodni kell a fogyasztóvédelemről. Nagyon fontos tehát az is, hogy figyelembe vegyük azt, hogy hogyan lehet bizonyos pénzügyi termékeket betiltani, de hát a tapasztalat az azt mutatja, hogy mindig vannak kiskapuk, másfajta elkerülési módszerek vannak. Nagyon fontos az átláthatóság, sokkal fenntarthatóbb, jobb módja a növekedésnek, és ami a fogyasztók érdekeit illeti, ezeket is jobban figyelembe tudjuk venni. Ami az adatgyűjtést illeti, ugye a módosítók támogatják az te nézetedet, amelyet a jelentésedben kifejtettél, hogy legyen egy központi adatbank, te azt javaslod, készítettem egy módosítót ezzel kapcsolatban is. Alapvetően nem más állást foglaltam, de nagyon fontos az, hogy valóban nézzük meg, hogy az adatgyűjtés hogy következik be. Nagyon fontos az, hogy a bizottság is nézze meg ezt az adatgyűjtést szélesebb perspektívából. Nagyon fontos a koherens megközelítés az olyan kérdésekkel kapcsolatban, hogy például milyen adatok állnak már rendelkezésre, mi hiányzik, kiknek kell ezeket az adatokat gyűjteniük. Ezeket a kérdéseket együtt kell megvizsgálni. Nagyon fontos, hogy legyen túl sok átfedés. De ha megnézzük a módosítók széles körét, azt hiszem, hogy közös álláspontot tudunk majd találni ebben. Mit is hiányoltam a bevezetőből? Hát azt, ami a kereskedelmi és beruházási bankok közötti különbségtételt illeti, ezzel kapcsolatban sok módosító született. De sok módosító úgy gondolja, hogy abból az derül ki, hogy szélesebb kontextusban kellene megvizsgálni ezt a kérdést. Nyilván nem lepődsz meg, ha elmondom, hogy hát én is ezt támogatom. Azt hiszem, hogy a a Likánen bizottság jelentését követően került elő ez a kérdés. Nem feketén-fehéren szemléljük ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy szélesebb körben kell megvitatni. Tehát én támogatnám azt, támogatom azokat a módosítókat, amelyek ezzel kapcsolatosak. Ami az értékpapírosítást illeti, azzal egyetértek, hogy van itt közös álláspont a módosítókban, ez egy jó vonal, és ami Amit Wolfgang Klinz kolléga módosítójában az alapokkal kapcsolatban megfogalmazott, az is nagyon helyes, az AEKBV-ról szóló szabályozás, az, az angol rövidítés az UCIT szabályozás, amikor a tőstén belüli értékesítésre kerülő alapokról beszélünk, nagyon fontos, hogy megnézzük az ESMA iránymutatásait, amelyek a tőzsdén belüli kereskedelemre kerül bekapcsolatosak. Szerintem lehetséges lenne megfelelő álláspontot találni. Azt hiszem, hogy meg kell néznünk érdemi kérdéseket. Ha lényegre törően vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hogy hol vannak a problémák, meg kell nézni, és valóban az új jogalkotásra is összpontosítanunk kellene, azt hiszem, hogy közös álláspontot találhatunk majd, és mindenképpen támogathat a mi támogat, számíthat a mi támogatásunkra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Wolf! Kedves kollégák, nyilván ahhoz kétség nem fér, hogy egyik fő oka a globális pénzügyi válságnak az a szabályozási problémákból adódott. Most a hagyományos vagy nem hagyományos banki ügyletekről beszélünk, hogy ezeket a hagyományos bankrendszeren kívül eső ügyletcsoportok, az árnyékbankok nagyon is felvirágoztak. Tehát nagyon sok ügyletet az árnyékbankok bonyolítanak le. Nagyon fontos, hogy nagyon figyelmet szenteljünk ennek az ágazatnak. Tudjuk, hogy eléggé szerencsétlen megfogalmazás az árnyékbank, ez azt sugalja, hogy ami obskurus, sötét ügyleteket bonyolítanak le ezek a bankok. A nagyon és szabályozott tevékenységeket folytatnak ezek a bankok, nyilván nincsenek eléggé leszabályozva ezek sem a bankok, sem az ügyleteik. Én jó magam 18 módosítót nyújtottam be. Ez nem azt jelenti, hogy ne fogadnám el eh, Szájed eh, kollégám konklúzióit, eh, jelentését, alapvetően pozitívan támogatom az abban foglaltakat, a jelentésben foglaltakat. Konszenzusra juthatnánk, azt hiszem. Nem lesz túl nehéz a kompromisszumos megoldásokat megtalálni, és szerintem a legtöbb kompromisszumos indítványjal egyetérthet a jelentéstevő is, de ha megengedik, egy pár dologra kitérnék. Az árnyék banki rendszer egyik problémája az, hogy nincs átláthatóság, nincsenek részletes információk, adatok. Arról van szó, hogy csak, nem csak itt az Európai Unióban, hanem azon kívül is egyeztetünk kellene az USA beli partnereinkkel, így lehetne elősegíteni az átláthatóságot, és ennek segítségével nyomon követhetőbbé válik az árnyék bankrendszer. Az előadó javaslatai azzal kapcsolatban, hogy mikor történjen valami, nos, hát ezzel kapcsolatban kicsit agresszív, túlságosan ambiciózus. Túlságosan ambiciósok ezek a célkitűzések szerintem. A jövő év elejéig, alig van három hónap vissza, nem hiszem, hogy ez sikerült tető alá hoznunk. Ha a jövő év folyamán sikerül, azt hiszem, az is nagyon jó lenne. Az biztos, hogy sok intézkedést kell már meglévő irányelvek keretében e, újra gondolnunk. Például a pénzügyi e, alapoknál, ahol már vannak szabályozások, ugye a USITS irányelvben van már erre szabályozás, az 5-ös, 6-os UCIT irányelvet újra kellene definiálni, át kellene fogalmazni, újra kellene definiálni az elfogadható, vagy a ö, jogszerű, vagy szabályos betéteknél, ami a usage illeti, továbbra is ö, ez az alap irányelv. Ami a pénzügyi piaci alapokat illeti, az elmúlt hetekben nagyon sok mindent tettek. Tehát nálam, azt hiszem a többi árnyékeladónál nagyon sokan szeretnénk a szolgáltatók, tehát volt nemrégében az Eurofin keretében különböző viták merültek fel, vagy beszélgetések zajlottak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ez az iparág, tehát az árnyék banki ágazatban eh, szolgáltatókat nagyon érdekli az, hogy minél előbb megtudják, hogy hova vezet az út. Ők nem akarnak. Az IOSCO ugye éppen egy dokumentummal áll elő, de az IOSCO-nak sem könnyű a helyzete az nemzetközi értékpapír felügyeleti szervezetnek, az volt a benyomásom tíz nappal ezelőttig, hogy az ágazatnak sikerült Sapíró úrral megértetni, hogy nem ez lenne a legjobb megközelítés. Úgy tűnik, hogy ez az állap, megállapítás nem érvényes. Geithner azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a, a színaf megközelítés talán mégsem helyes. Európában ugyan alkalmazzák, tehát különböző változó megközelítések léteznek, lehet, hogy a tőkekövetelményeket kellene inkább elővennünk és megvizsgálnunk az arra vonatkozó irányelveket, meg kellene néznünk, tehát szerintem a Jusszéten belül kellene ezt átnézni, ami egy számvitelt illeti. Szehér azt javasolja, hogy pénzügyi jelentés rendszert kellene bevezetni, megfelelően össze kell egyeztetni persze, ezzel egyetértek, de el kéne jutnunk ahhoz, hogy, hogy ez valóban kötelező legyen. Fontos az, hogy az szerkezet átalakításnál, az értékpapírosításnál valóban világos útmutatást adjunk. Én nem értem, miért, nem látom be, hogy miért nem mondhatjuk meg, hogy a CLD3-ban az, érték, pap, az értékpapírosításnál szerepel, hogy csak, csak ilyen és ilyen gyakran lehet ennek bekövetkezni. Nem tudom, hogy miért kell ezt meghatározni. Az értékpapírosítás, tehát nem ismerem pontosan, például pontosabban értem az érvelést, hogy miért van értem ennek, ezzel lehet a likviditás garantálni, de azt hiszem, hogy itt végig kellene gondolnunk azt, hogy nem lehetne más megoldást találni, ami a repó ügyleteket és az értékpapír közvetítési ügyleteket illeti, nem tudom, hogy az ebben az ágazatban dolgozó szereplőknek megfelelő mozgásteret kellene engednünk, hogy be akarják-e vezetni a helkátát, vagy nem. És ha megteszik, akkor az egyes termékek esetében mekkora lesz az úgynevezett helkát. Nem hiszem, hogy mi át egy ilyen általános szabályt határozhatnánk meg, mi, mint törvényhozók nem mondhatjuk azt, hogy csak ennyi és ennyi lehet ez a csökkentett garancia. Azt hiszem, hogy tájékoztatni kell időben arról, hogy a fedezetre biztosított helkatokat hogyan alakítsuk. Hadd említsem még meg a pénzügypiaci alapokat. A pénzügypiaci alapok mindig is eléggé biztosnak biztosíthatónak gondolták, de a válság idején kiderült, hogy a pénzügypiaci alapok, amelyek dollárra, centre le voltak fedve, nem sikerült őket megmenteni. Nem a nyereséget keresik elsősorban az ebben az ágazatban dolgozó befektetők, vagy működő befektetők. Ezen ismeretében azt kellene végigolni, hogy az első két pont amely szerepel valóban a biztosítás, nagyon fontos a biztonság garantálása, nagyon fontos a likviditás garantálása, és most azt, hogy az amerikai megoldást találjuk el, vagy nem, tehát hogy naponta, hetente, havonta 30-40-50 százalékos készenléti állapotot kell legantálni, vagy 20-40-60 százalékos biztonsági állapotot. Egy dolog biztos, ilyen kockázatmentesen, ahogy a pénzügypiaci befektetők ezt bemutatják, hát ennyire nem kockázatmentes ez az ügylet, a múltban sem volt az, hiszen tudjuk, akkor is, hogyha a pontos adatok nem annyira átláthatóak, tudjuk, hogy több mint egy esetben előfordult, hogy nehézségbe került egy alap, és a szponzoráló banktól kell, ne kellett megmenteni ezt az alapot. A szponzoráló bankok sok esetben, több tucatnyi esetben a válság előtt is a múltban kimentették, vagy megmentették az alapokat. Tudnunk kellene, hogy mi is itt a fő probléma, nem tudjuk ezt most kezelni szabályozóként, de a mostani eh, kamat körülmények vagy feltételek mellett az a kérdés, hogy egy piaci alap a mostani kamatok mellett, ahol nincs is kamat, rövid távú befektetések esetében nem is lehet profit-orientált ügyletet lezárni, de hát ezzel nyilván az alapok kezelőinek kell foglalkozni, nem nekünk. Okay, is there anybody else here? Jó, igen, akkor szeretne még valaki megszólalni. Nekem is vannak módosítóim, de azt gondolom, hogy elég egyértelműek. Said kap akkor szót, tiéd a szó. Eh, Köszönöm. Szeretném megköszönni a kollégáknak. És eh, már a következő felszólalásokban is hallottam, hogy eh, megvan a kompromisszumkészség, és néhány javaslatot is szeretnék még említeni, hogy eh, az elkövetkező tíz napon belül még valamit létrehozzunk közösen. Um, Köszönöm. 22-én szeretnénk szavazni erről, ez egy Strasburgi hét, ugye? És aztán a novemberi plenáris célozzuk meg. Egy picit jobban állunk, mint elterveztük az idővel. Liam jön. Ön van itt helyette, Wolf itt van, Theodor itt van, Philip nincs itt még, Ivo meg itt van, Nikolasz is itt van. Tehát majdnem mindenki itt van, ami azt jelenti, hogy elkezdhetjük a négyes napi rendi pontot, a Fiscalis program Teodor kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy Tartottunk már egy vitát erről a programról. Először a bizottság azt javasolta, hogy legyen a programnak a neve Fiskas, ami gyakorlatilag a Fiscalis programnak és a VAM programnak lett volna egyfajta összevonása. Aztán a tanács és a parlament közös javaslatára az Európai Bizottság úgy döntött, hogy külön programokat tart meg, egy fiskális és egy vám programot. Adóügy és vámügy tehát külön maradnak. Ugyanaz maradt tehát a keret, mint az elmúlt időszakban, tehát a 2007-2013-as időszakban. Köszönet életi az Európai Bizottságot azért, hogy figyelembe vették a parlament és a tanács kérését. Az új fiskális program, amelyel most éppen foglalkozunk, két részből áll. Az első az adó együttműködés előmozdítása az Európai Unióban, az adóhatóságok között, tehát a tagállamok adóhatóságai között, erre majd visszatérek. A másik fő összetevője ennek a programnak pedig a számítástechnikai kapacitás kiépítése. Itt az Európai Információs Rendszerről beszélek, illetve az adóhatóságok közötti információcsere megkönnyítéséről. Emlékeztetnék arra, hogy ez a program, a Fiscalis 2007-2013-as program két független értékelés tárgya volt. Az egyik független értékelő a hatékonysággal, a hozzáadott értékkel, a hatásossággal foglalkozott, tehát a fiskális programot ebből a szempontból elezte. A másik értékelő pedig a lehetséges javításokat elemezte, amelyek kívánatosak a 2014-2020-as időszakra. A két értékelő műhely elismeréssel szólt a programról, mert ez egy olyan program, amely a tagállamok igényeire válaszol, határozott hozzáadott értékkel rendelkezik. Az adóhatóságok közötti együttműködés nagyon fontos dolog, hogyha a terület hatékonyságát akarjuk növelni. Ismét megköszönve a bizottságnak azt, hogy nem csak az Európai Parlament, illetve a második értékelő véleményét vették figyelembe, a második értékelő a lehetséges javításokról, írt egy tanulmányt, hanem azért is köszönet életi az Európai Bizottságot, hogy ebben az új programban figyelembe vették az értékelő megállapításaink kívül a mi vitáinkon elhangzott egyes javaslatokat is, többek között azt, hogy a program jobban összpontosítson az adó elkerülés, az adó csalás és az agresszív adó elkerülés elleni küzdelemre. Ami a program hatáját illeti, talán a legfontosabb javaslat. Az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy ne csak a tőke és jövedelemadókra, az áfára és a személyi jövedelemadóra koncentráljunk, valamint a jövedéki adóra, hanem az európai adó, adózás, adóztatás jogi kereteire is. Gondolok itt arra, hogy az Európai Unió az adósság beszedésének módozatairól is fogadott el rendeletet, tehát hogyan lehet az adóhatósággal szemben fennálló adósságot behajtani. Emellett a program befogadja a tagjelölt országokat, a potenciális tagjelölt országokat, illetve bizonyos körülmények és feltételek megléte esetén a szomszédsági körbe vont országokat is emellett lehetővé teszi harmadik országokból szakértők bevonását. Például harmadik ország beli pénzügyminisztériumok vagy nemzetközi szervezetek szakértőinek bevonását is. Mint ahogy már utaltam rá, mi a saját értékelésünkben az adóelkerülés és adócsalás elleni harcot szerettük volna megerősíteni, illetve az adóigazgatási hatóságok administratív terheit szerettük volna csökkenteni. A rendelkezésre álló összeg az 234 millió euró, tehát ez a 7 éves időszakra 2014-2020 vonatkozásában. Itt van egy módosítónk, amely eh, minden hasonló program esetén benyújtásra kerül, hogy ez a pénz, ez az összeg a több éves költségvetési keret függvényében legyen megállapítva, tehát kitekintéssel a 2014-2020-as több éves költségvetési keretre. Amit a javaslat, bocsánat, a módosítóinkban látni szeretnénk, illetve megvalósítani szeretnénk, az például elsőként is az, hogy összpontosítsunk a partnerországokkal, illetve a tagjelölt, potenciális tagjelölt országokkal kapcsolatos együttműködésre, itt pedig külön oda kell figyelni az adóelkerülésre és az adócsalásra. Ehhez képest korlátozottak a programnak a pénzügyi lehetőségei. Ami pedig a külső szakértők bevonását illeti, legyenek azok harmadik országok szakértői, vagy pedig nemzetközi szervezetek szakértői, itt mi ezeknek a szakértőknek a korlátozott bevonását szeretnénk látni, mert megint csak azt gondoljuk, hogy egy nagy mértékű szakértői bevonásra, bevonáshoz nem állnak rendelkezésre elégséges források. Egy másik módosítónk arra irányul, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, hogy az Európai Unió pénzét olyan bilaterális együttműködésre költsük, amely bilaterális együttműködés egy tagállam és egy harmadik ország között zajlik, mert úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság javaslata arra is kiterjed, hogy a tagállamok és a harmadik országok együttműködését előmozdítsa. Na most mi, amit el szeretnénk kerülni, az az, hogy egy tagállam egy másik külső állammal való együttműködésre költse ezeket a pénzeket, amit egyébként bilaterálisan meg tudnának tenni, illetve ilyenfajta együttműködést tudnának finanszírozni, tehát a mi módosítunk arról szól, hogy legalább kettő tagállam legalább három Európai Unió kívüli országgal való együttműködését támogassa meg az Európai Unió ezekkel a pénzekkel. Szintén már tartottunk megbeszéléseket az Európai Bizottság képviselőivel a programban szereplő bizonyos plafonokról, felső korlátokról. Ezt már a múltkor, erről már a múltkor is beszéltünk, beszélünk most is. És ezen kívül van még egy közlemény Barozó elnöktől, amelyet az Európai Parlamenthez intézett. Ebben a közleményben Barozó elnök arra tesz javaslatot, hogy ne legyenek ilyen felső korlátok a programon belül, mert ezek a felső korlátok a végrehajtás során korlátozzák az Európai Bizottság rugalmasságát. Mi azért gondolkoztunk ilyen felső korlátokban, mert a program élesen elválasztható két részre. Az egyik olyan jellegű együttműködés a tagállamok között, amelyek körébe tartoznak például a tréningek, szemináriumok, események, ahol a, az adóhatóságok a legjobb gyakorlatot, illetve a felhalmozott tudást kicserélhetik, és a másik iránya ennek a programnak a számítástechnikai vonal. Az előző program, a 2007-2013-as program tanulsága pedig az volt, hogy a számítástechnikai kapacitások viszik el a pénz nagy részét. Na most ez persze fontos dolog, mert a számítástechnikai kapacitások gyakorlatilag automatikus információcserét tesznek lehetővé olyan területeken például, mint az ÁFA, de mi úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne felső korláttal ellátni az informatikai kapacitás építést, és ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az IT-ra, a számítástechnikára csak 80%-a költhető a keretnek így különböztetnénk meg élesen az adóhatóságok közti együttműködést a számítástechnikai fejlesztésektől. Emellett kitérnék még a félidős felülvizsgálati jelentésre, illetve a végső értékelésre, és itt azt szeretnénk látni, hogy ezeket a jelentéseket az Európai Parlament is megkaphassa a program és az Európai Bizottság jobb elszámoltathatósága érdekében. Ennyit akartam most bevezetés gyanánt mondani, és most pedig figyelemmel fogom meghallgatni a, az árnyék előadókat, illetve a többi kollégát, valamint az Európai Bizottság képviselői taszkulat, aki a végrehajtásnak lesz a felelőse. Igen, van időnk, mondja az elnök, először a, a bizottság majd a végén kap sót, Liza kap először szót. Köszönöm. Stoloján úr előadónak. És szeretném eh, kimenteni megbízomat, hiszen eh, tagállamokba kell utaznia, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Én annak már megvolt az esélye júniusban, hogy köszönetet mondja Stolajan úrnak az első fiskalisztról szóló jelentéséhez. És most a második jelentésre is szeretném kiterjeszteni gratulációját és köszönetét. Üdvözlik azt a tényt, hogy a bizottság egy módosított javaslatot tett közé augusztusban, és sajnálatunkra szolgál, hogy ez nem történt meg korábban. Így mindenki számára megduplázódott a munkateher. Az új jelentés tervezetről Lima úgy gondolja, hogy az amellett, ami már júniusban kifejezésre került, emlékeztetni kell arra, hogy nagyjából egyetértünk az előadó megközelítésével, tehát főleg abban a tekintetben, hogy az adó megkerülés és az adó csalás elleni harcot intenzívebbé tegyük. Ez a frakciónk fő feladata, és ezt a célkitűzést a szakbizottság legtöbb tagja osztja. Azonban, mivel azt eh, sajnálja, hogy a korábbi módosító, a jelenlegi ötös módosító eh, nyelvezete korábban nem felelt meg a bizottságunk munkájának, azonban jelenleg a nyelvezete megfelel az itt használt adózásra kapcsolatos nyelvezetnek. Itt néhány eh, módosítás is történt a második tervezetbe. Tehát itt a külső szakértők szerepéről a kilences nagyon jó kompromisszumot kíván. A Aldes, Aldis kollégával is. Itt eltűntek a plafonok, a korábbi hatos cikk, a jelenlegi hetes cikkben megfogalmazottak tekintetében, és a plafonok szintjéről pedig a bizottság megfelelő szolgálataival kell tárgyalni. Amennyiben itt plafonok szerepelnek a rendeletben, akkor ez lehetővé tenni, hogy jobban ellenőrizzük a program végrehajtását. Most néhány közös fellépésről szólnék, mint például a multilaterális ellenőrzésekről. Itt a második eh, tervezetben sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelni, hiszen itt legalább három országról van szó, melyből kettő Európai Uniós. Érdekelne minket, hogy eh, mi okozta ezt a változást a megközelítésében. Az Európai Unió dimenzióját eh, a minimális kettő tagállam is garantálhatná. Most előkészítünk majd néhány módosítást, amiről reméljük, hogy konstruktív lesz, és várjuk a gyümölcsöző együttműködést a jelentés tervezet tekintetében, és most szeretnénk megköszönni még egyszer a kiváló munkát. Köszönöm szépen, Wolf. Köszönöm szépen. Már olyan nagyon sokat nem is szeretnék hozzáfűzni, hiszen az előadó is számos témára utalt, amelyek az én listámon itt szerepelnek. Jobb későn, mint soha, mondhatom most. A jelenlegi javaslat már korábban is aktuális lett volna, de összességében nagyon pozitív és nagyon jó alapot képez a további munka tekintetében. Az előadó áttekinthető számú módosítót engedett be, ami megfelel a formátumnak. Annál a kérdésnél, hogy ki, kit vonhatunk bele a programba, A bizottság azt a véleményt képviseli, és az előadó is azt a véleményt képviseli, hogy úgynevezett külső szakértők bevonása korlátozott legyen. Ehhez csatlakozni tudok, azonban a fogalom meghatározás szerintem itt még javításra szorul, hiszen itt nem lehet pontosan tudni, hogy miről is van szó, tehát nem túl pontos ez a definíciós. ne felejtsük el, hogy itt tényleg arról van szó, hogy a csúcs szakértőket vonjuk be a munkába, hiszen csak is így sikerülhet elérni a céljainkat. Tehát, hogy ténylegesen gyakorlatban is alkalmazzuk azt, amit tehetünk. Minek eredménye az lenne, hogy érezhetően javul az hatóságok együttműködése, az adócsalások és az adó megkerülés leküzdése érdekében. Na most, ami a forrásokra vonatkozik, értem, hogy miért mondja azt az előadó, hogy ne, adj, ne küldsük el az összes forrást. Itt az, a ti programok kifejlesztésére de hogy itt ez a 80%-ra történő korlátozás megfelelő szám, azt nem tudom. Hiszem az IT programok jók, rendben van, szépek, de akik ezekkel dolgoznak, azokat ki is kell képezni ezekre a számítógépes programokra. Csak is úgy tudnak optimálisan használ, csak is úgy tudnak optimálisan élni ezekkel az eszközökkel. Tehát szerintem itt még nagyon sok mindent kell tennünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt a források 20%-a nem lesz egészséges. Tehát itt egy új felosztáson is el kellene gondolkodnunk. És egy dolgot még tudnunk kell, óriási különbség van a tagállamokban a szakértők hatékonysága, professzionalitása és képzési szintje között. Az egyik ország munkatársai, most nem akarok országokat megnevezni, de tudjuk, hogy itt az Európai Unió délkeleti részében van egy olyan ország, amelynek nagyon nehéz dolga van a hatékony adóügyi igazgatásról. Mert itt eh, tudnunk kell, hogy ezek az országok nagyon különbözőek az Európai Unión belül. És eh, feladatunk pedig az lenne, hogy itt egy össze-európai minimális szintet elérjünk. Nem vagyok biztos, hogy itt egy ilyen 80%-os átalányból ki lehet egyáltalán indulni. Természetesen a harmadik pont nyilvánvaló, tehát a program hatékonyságát mérnünk kell. Hogy biztosak legyünk abban, hogy helyesen használjuk fel a forrásokat. Szerintem itt az időpontok nem túl optimálisak középtávon, hosszú távon, de fogalmaim szerint ez az, hogy legyen egy félidős áttekintés, végső áttekintés, nem. Legyen egyszer vagy kétszer évente egy rendszeres ellenőrzés, hogy ellenőrizhessük, hogy tényleg sikerül a haladást elérni. Hiszen egy dolog döntő. Már nagyon régóta szó van arról, hogy a tagállamok az Európai Unióban az adóbehajtásnál illetve az adó megkerülés elleni harcban nem értek el túl sok haladást. Tehát itt a körbe tartozások miatt ez újabb problémává vált, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. És az utolsó megjegyzésem, most nem akarom eldönteni, hogy 230 millióba kerül, vagy 1-2 millióval több, de annyi pénz kell, amire szükség van, hogy végre haladást érjünk el ezen a ponton, és utána ezt pedig a polgároknak be is mutathatjuk konkrétan. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Ivo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen, tisztelt előadó úr. Nagyon is nagyszerű bevezetőjét, és hogy milyen nagyszerűen kifejtette az egész javaslatot. Pár megjegyzéssel élnék, és azt hiszem, hogy összhangban leszünk Stolian úrral és Klinz úrral is. Például, ami a pénz, a költségek, a kiadás kérdését illeti ezen említett dolgokban. Egy általános pontot megemlítenék. Sztalaján úr említette beszédében az európai versenyképességet. Nagyon fontos dolog, amely valóban magasabb, jobb európai versenyképességhez vezet, a jogállamiság az adó ügyekben, az adó jogalkotásban, és szerintem összhangban vagyunk az ECF frakció. Egy pár konkrét pontot említenék. Egyetétek teljes mértékben az előadóval abban, amikor azt mondja, hogy erős és hatékony együttműködésre van szükség az adóhatóságok között nem csak az EU-n belül, de az EU-n kívül is. Ugye meghatározta az EU-n kívüli ö, államokat, olyan országok, államok ezek, amelyek csatlakozni szeretnének majd a jövőben az Európai Unióhoz. Első pont, második pont, egyetértünk azzal is, hogy a nemzeti adóhatóságoknak szorosabban kell együttműködniük, így lehet az adócsalást, adó elkerülést jobban megelőzni. Nem lesz itt nézeteltérés, azt hiszem. Mi azért óvatosak vagyunk bármilyen olyan kísérlete kapcsolatban, amely az adóharmonizáció megnöveléséhez vezetne. A hármas módosítóban szerepel ez, ami minimális adó küszöbértekeket illeti, ezt a módosítót majd megvitatjuk az előadóval, és megpróbálunk megfelelő megoldást találni a probléma orvoslására. A fiskális és hasonló programok a jövőben nem szabad, hogy szerintünk legalábbis elősegítsék azt, hogy például harmonizált hangja lenne az Európai Uniónak az adózás területén. Úgy gondoljuk, hogy ezek a döntések, az adózások kapcsolatos döntések nemzetállami hatáskörbe tartoznak, csak kétoldalú adó megállapodások képezhetik ennek alapját harmadik országokkal szemben is, ami a szakértőket illeti. Mi támogatjuk a külső szakértőkről szóló listák összeállítását. Klinc egyetértek abban, hogyha szakértőket kívánunk ö, foglalkoztatni, a legnagyobb minőséget kell a legjobban megfizetni, mi ezt támogatjuk. Az egész folyamat azon szakértők kiválasztása, tehát a szakértők kiválasztása átlátható kell legyen, közzé kell tenni, nyilvánosságra kell hozni, ami a pénzt illeti. Nem hiszem, hogy többet kell mondani, mint amit Linz úr elmondott, mert én teljes mértékben egyetértek. Óva intenénk olyasmitól, ami arról szólna, hogy az informatikára költünk, én mi az oktatásba, a szövegolvasásba, az együttműködés elősegítésébe, a bevált gyakorlatok terjesztésébe fektetnénk. Én a módosítóimban, tehát több módosítót készítettem, módosított csoportot, de szerintem ez nem ellentmondásos ez a javaslat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Elnök asszony, én szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az előadást, és ahogy áttekintette ezt a témát, szeretném megköszönni neki azt, hogy erőfeszítésének köszönhetően, a szakbizottság erőfeszítésének köszönhetően a bizottság megértette, hogy különbséget kell tenni ezen két aspektus között. Adó együttműködés és vámügyek, ez két különböző dolog. És így tudunk majd hatékonyan dolgozni. Azután, hogy ezt a két kategóriát megkülönböztettük. Tehát most, mivel is foglalkozunk, adócsalással és egyebek. Én úgy látom, hogy, tehát ami a módosokat illeti, remélem, hogy ezek megfelelnek annak a szellemnek, amit képviselünk. Nyilvánvalóan együtt kell működni a különböző adóhatóságoknak, így lehet ezzel, a tax, ezzel a, az adó elkerülés és adó csalással megbírkózni. Az információs rendszerek segítségünkkel lehetnek, ezek nagyon fontosak, de ez a kérdés, ez a technikai oldal. Ami a politikai oldalt illeti, kit fogunk elkapni? Milyen adócsalókat akarunk megtalálni? Kit akarunk el, letartóztatni? Ez egy politikai megjegyzés. Nincs elég akarat, szándék az Európai Unió és tagállamok részéről, hogy a fő adócsalókkal foglalkozzanak. Én több a multicégekről beszélek, amelyek adót csalnak, bármilyen akadály nélkül akadálytalanul kerülhetik el az adót, és a leány vállalataik, az alvállalkozásaik számára utalnak át pénzeket. Az intézkedések, amelyek megvannak, azok akkor hatékonyak, ha valóban megvan a politikai akarat, a politikai szándék arra, hogy valóban igazságosabb adózási rendszert hozzon létre. Utolsó megjegyzésem. Egy kis fenntartást tartalmaz, méghozzá azzal kapcsolatban, amelyet kollégánk fogalmazott meg a szakértőket illetve, Én azt gondoltam, hogy nem, nincs szükségünk ezekre a szakértőkre. a harmonizált fellépés, a hatékony működés nem teszi szükségesé szerintem a szakértők e, felvételét. Nem egészen világosan fogalmaztak ezen szakértőkkel kapcsolatban. Kik ezek a szakértők? Miért kellenek ezek a szakértők a nemzeti hatóságoknak? Először is nem értünk ez azzal egyet, hogy külső vagy külföldi szakértőkre volna szükség ezen programban, és ebben a szellemiségben fogunk majd több különböző módosítót beterjeszteni, amellett a nagyszerű munkáját szeretném megköszönni az előadónak. Van még időnk, bizottság részéről, ha valaki szót kér, az előadó szerint ez hasznos lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Köszönetet mondok először az előadónak. Ilyen gyorsan reagált a javaslatunkra, gratulálok a kiváló jelentéshez. Nem sok mindent szeretnék hozzátenni, átfogó volt, nagyon jól magyarázta el a Fiskális 2020-as programot. Ha megengedik, pár megjegyzésem lenne a javaslatával kapcsolatban, és Klinc óra is reagálnék, ami jelentéstevő javaslatát életi, két fenntartást fogalmaznék meg a 13-as módosító kapcsolatban, amely a több oldalú ellenőrzésről foglalkozik. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szöveg összhangban van a közigazgatási együttműködésről szóló szabályzattal, a több oldalú ellenőrzést, amelyet két ország halt végre, nagyon is hatékony, nincsen probléma a program végrehajtásában, a jelenlegi rendelkezés megfelel a mostani vizsgális programban foglaltaknak. A második fenntartásunk a 15-ös módosítóval kapcsolatos, amely a plafon értékhez kapcsolódik 80%-os informatikai kapacitás építésről szóló. Elnézést, nem a 15-ös módosítóban van, rosszul mondtam. Megvan. 40-es módosító van található ez, ahol azt javasolják, hogy csökkentsük le a kiadást az informatikai kapacitása kapcsolatban 80%-ra. Kell lecsökkenteni, tehát ez szerintünk nem felelnek meg a jelenlegi program rugalmasságának. Az időközi értékelésben azt javasoltuk, hogy teremtsünk lehetőséget a program életciklusa idején, 7 éves ez a program, megfelelő költségvetési forrásokat biztosítsunk a szükségleteknek, az igényenek megfelelően. Nem tudjuk, hogy hova, hogy is lenne ez. Szerintem jó lenne, ha úgy lehetne kiosztani a pénzt, hogy ez átlátható legyen mindenki számára, mi mindenképpen szeretnénk, ha megfelelő rugalmasságot garantálnának. garantálnának. Ami Klinz úr megjegyzését illeti, Két információval foglalkoznék, a mi jelentéstervezetünk tízes cikkeiben az szerepel, hogy a képzés nemzeti hatáskörbe tartozik a képzés, kompetencia, ez mind nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. A legtöbb országnak van nemzeti adó, főisk- vagy adóképzésre foglalkozó főiskolájuk vagy iskolájuk. Most a program mit is szeretne? A 27 közgazgatás erőfeszítéshez képest kicsi ez a törekvés, amikor van uniós szintű jogalkotás, akkor ezzel a képzéssel szeretnénk kiegészítő információkkal ellátni a nemzeti hatóságok munkatársait. Nem nagyon ambiciózus ez a terv, de nagyon is hasznos. A mostani programunkban is voltak ilyen képzések, és a visszajelzések, amelyeket a nemzeti adóhatóságoktól kaptunk, nagyon pozitívak voltak. Második. Szeretném a 16-os cikkére felhívni a figyelmet, ami monitoringgal kapcsolatos ahol a jelenlegi javaslatban folyamatos monitoringot javasoltunk a program teljesítményére vonatkozóan. Minden ö, támogatható ö, program elemmel kapcsolatban van monitoring, aki szeretné megtudni, hogy mi történt a programban, azonnal megkapja az információt. Elnök asszony, ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen. Eudor. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának, hogy megszólaltak és ajánlásokat tettek nekünk. Én örülök annak, hogy a jövőben is együttműködhetünk annak érdekében, hogy a módosítók egy részét jobban kidolgozzuk. Azzal kapcsolatban is szívesen állok az együttműködés elé, hogy eh, hogyan lehet a eh, szakértők munkáját adott esetben jobb eh, módosítóval korlátozni, egy kompromisszumon fogunk tehát munkálkodni. Voltak az adóhatóságok részéről is konzultációim, és hadd mondjam el, hogy az, ez egy olyan program, ahol az adóhatóságok képviselői találkozhatnak, és, és kicserélhetik a gyakorlatot, a legjobb gyakorlatot. Nincs másik olyan program, amely a tagállami adóhatóságok számára nyitott lenne, tehát részt vehetnének ebben. Ami a felső korlátot illeti, én magam is rendelkezem eh, eh, tapasztalattal a számítástechnikai fejlesztések területén. Nyilvánvalóan ott magától felső határ soha nem lesz, mert nincsen felső korlátja annak, hogy mennyi pénzt lehet költeni számítástechnikára. Tehát az a az a, a törekvésünk, hogy 80%-ra korlátozzuk a teljes költségvetésből a számítástechnikai fejlesztéseket, az azért történt, mert egész egyszerűen megvizsgáltuk az előző fiskális 2007-2013-as program gyakorlati végrehajtását. Barroso úrnak természetesen én magam is ismerem azt a közleményét, amelyet az Európai Parlamenthez intézett, és amelyben a rugalmasságra hivatkozva óvaint az ilyen felső korlátoktól. E, én azt gondolom, hogy valójában már most eredményt értünk el, mert az előző jelentésben az előző programozási időszakban több felső korlát volt meghatározva, most csak egy felső korlát maradt a számítástechnikai e, területre vonatkozóan, e, és e, azt választjuk el a különböző eszmecsere, információcsere aspektusoktól. Nyilván majd el kell döntenünk, hogy a, hogyha trialógusra kerül a sor, fenntartjuk-e ezt a felső korlátra vonatkozó előterjesztésünket. Köszönöm tehát a, az együttműködést, és akkor szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy október 16-a déli 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. A módosítókat vagy 5-én, vagy 6-án fogjuk megvitatni, e, és aztán 29-én, november 29-én szavazunk, vagy 28-án e, a módosítókról. Most pedig az elnök asszony értesíti önöket, hogy 4 óra 30-ig felfüggesztjük az ülést, mert e, akkorra várjuk Almúnia biztos urat, aki a versenypolitikáról fog majd beszélni. Köszönöm. Right. Um, I welcome, uh... Nos, üdvözlöm Almunia biztos urat itt a szakbizottságban, a szokásos formátumban fogunk eszmét cserélni. Az Európai Bizottság biztos úr majd minden néhány dolgot elmagyaráz, egy beszédet tart, és aztán uh, a munkacsoport raportörei, uh, Preszédó és aztán az árnyék előadók tehetnek fel kérdéseket, majd mindenki más, aki akar, és reméljük, hogy majd a biztos úr előbb-utóbb kávét is kap. Én is remélem, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak ide. Először is most szeretném önökkel nagy vonalakban ismertetni az Európai Bizottság jövő évi munkaprogramját a verseny szakterületem. Talán észrevették, hogy az utóbbi beszédeimben megpróbáltam tisztázni a kapcsolatot a különböző versenyjogi szakpolitikai eszközök, állami támogatások, vállalati fúziók, stb. között. A fő prioritásunk az az, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg a növekedésnek, és a növekedés ösztönzése együtt kell, hogy járjon az egységes piac elmélyítésével, kiszélesítésével. Ez, ezek a gondolatok állnak mai beszédem hátterében is, és a jövő évi munkaprogram hátterében is. Egy jó működő versenykerettel rendelkezünk, ugyanakkor nap mint nap azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket hozzáigazítani a kihívásokhoz. Először beszélnék a modernizációról, a keret modernizációról, és aztán pedig a trösztellenes fellépéseinkről beszélnék még. Ahogy mondtam már önöknek, a közelmúltban megtartott meghallgatáson, amelyet Sánchez Presedo elnökölt, tavaly májusban egy nyilatkozatot adtunk ki, amely egy reformcsomagról szól, háromszoros célkitűzésekkel, az állami támogatásokról, ugye egyrészt az állami támogatások a befogadó növekedést kell, hogy támogassák, ez a stratégiai célja az Európai Uniónak a 2020-as stratégiája, másik dolog az állami támogatásokat modernizálni kell, prioritázni kell azokat, amelyeknek a belső piacra nagy hatásuk van, és a döntéshozatali folyamatainkat szeretnénk áramvonalasabbá tenni. Azt gondolom, hogy ez a három célkitűzés különösen időszerű most, amikor egyrészt meg kell erősítenünk a növekedést, és ezt annak tudatában kell tennünk, hogy a tagállamaink közül jó pár megszorítási stratégiákat hajt végre. Ez államháztartási szempontból nehézségeket jelent, és azt is jelenti, hogy a tagállamok költekezési képessége egyre inkább eltér tagállamról tagállamra, tehát nem csak arról van szó, hogy nehéz megtalálni az állami pénzeket a szakpolitikai célkitűzések teljesítésére, hanem ezek a pénzek, amelyek rendelkezésre állnak is, egyre egyenlőtlenebbül oszlanak el a belső piacon, az egységes piacon belül, ezért is van szükség a megfelelő állami támogatásokkal kapcsolatos kontrollokra. A reformcsomagunk hogyan kívánja ezeket a célokat elérni, ahogy azt már mondtam, nemrégiben volt egy meghallgatás itt az Európai Parlamentben, akkor beszéltem ezekről a dolgokról, most csak röviden utalnék arra. Egy hatékony és jól tervezett, jól megcélzott állami támogatási rendszert szeretnénk fenntartani, a jó állami támogatások rendszerét, hogyha úgy tetszik. Nem akarunk olyan támogatásokat, amelyek nem jelentenek igazi ösztönzőt a vállalatok számára, ezt rossz állami támogatásnak, rossz szubvenciónak eh, nevezem. Olyan szubvenciókról van szó, amelyek életképtelen cégeket tartanak a piacon, és eh, a magánszektort eh, is sértik. Tehát a, olyan állami támogatásra van szükség, amelynek a versenyre viszonylag korlátozott hatása van egy eh, sor eljárásbeli változás pedig hatékonyabbá teszi majd a rendszert. Na most ez volt a reformcsomag, stratégia, amit néhány hónapja elfogadtunk, hol tartunk most. Egy eh, felülvizsgálatot tartottunk, az ágazati eh, irányvonalakat is megpróbáltuk kidolgozni, volt egy eh, nyilvános eh, konzultáció és bizonyos eh, eljárási kérdésekről is megbeszéléseket tartottunk. A különböző útmutatások száma, szempontjából is végeztünk munkát, regionális támogatások, repülőterek, iparfelélesztés, kockázati tőke, környezetvédelmi támogatások és innovációs támogatások, valamint kutatási támogatások. Minden egyes területre guideline-okat adtunk ki, e, ezeknek közös módszertana van. A közös cél az az, hogy egy olyan rendszer álljon össze Európában, amely arról szól, hogy a, az állami támogatások akkor lépnek életbe, amikor a piac nem képes elérni a dolgokat. Emellett szeretnénk a bürokráciát csökkenteni, és ennek érdekében a az Enabling Regulation hatáját, illetve a General Block Exemption Regulation hatáját megpróbáljuk kiterjeszteni, tehát ezt a több kivételeket ki szeretnénk terjeszteni az innovációra, a természeti katasztrófákra, bizonyos szociális támogatási rendszerekre, a kevésbé elérhető régiók esetében, illetve az erdőgazdálkodásra. Ahhoz, hogy ezt a kiterjesztést meglépjük, a tagállamoknak további kötelezettségvállalásokat kell tenniük, különös tekintettel arra, hogy eh, hogyan kezelik a block exemption alapján adandó állami támogatásokat. Az Európai Bizottság nyilvánvalóan nem adja fel exkluzív kompetenciáit az állami támogatási felügyelettel kapcsolatban. A tagállamokat eh, azonban beszeretnénk vonni, és nem azt szeretnénk, azt, annak véget szeretnénk vetni, hogy a tagállamok szabotálják az erőfeszítéseinket. Ami az eljárási rendeleteket illeti, ott szeretném, hogyha az Európai Bizottság ágazati vizsgálatokat is tudjon tartani, és a piaci szereplőktől is közvetlenül tudjon információkat beszerezni. Nem könnyű feladatról van szó, de a munka folyik, halad. Az első kapcsolatfelvétel a tagállamokkal, hogyha őszinte akarok lenni, nem ö, találkozott osztatlan lelkesedéssel. Tagállamok nem örültek ennek a kezdeményezésnek, de én megpróbálom meggyőzni őket, hogy ez nem csak a bizottságnak jó, hanem a tagállamoknak is, hogy a magánpiac szereplői megfelelő információt adjanak közvetlenül a bizottságnak. Amennyiben ezek az eljárási újítások megvalósulnak, könnyebb lesz a döntéshozatal, mint korábban volt. Most pedig áttérnék a trösztellenes és fúziós meg kartelügyekre. Ez a másik felelősségi területem. Hadd mondjam el önöknek, hogy ezek, ezeken a területeken mire e, számítunk. Az energia területén a Gazprom ellen indítottunk eljárást a közelmúltban, miközben a cseh csesz cég elleni fellépés szintén várható idén. Ami az IT szektort illeti, a Google-al van problémánk, és most vizsgáljuk felül a Microsoftnak a vonakodását, nem tartották be a megállapodást, amelyet korábban kötöttünk, itt is lépni kell. Emellett egy szabadalmi fellépésre is szeretnénk sort keríteni a smartphone-ok gyártóival szemben, ugye ott volt az Apple és a Samsung ügy, illetve Microsoft, Apple, a Motorola ellenében ezek a az ügyek, amelyek foglalkoztatják a közvéleményt. Emellett az információs kommunikációs szektorokban az e-könyvekkel is foglalkozunk. Négy nagy kiadóval és az Apple-lel tárgyalva próbálunk valós versenyt létrehozni ezen a területen. A múlt hónapban az EMI és a Universal közötti üzletet jóvá hagytuk, ez a zene ágazatra vonatkozik, és egy sor jogorvoslatot, illetve finomhangolást kényszerítettünk a szereplőkre. Az új zenei digitális piaccal kapcsolatban elsősorban. A kihívása ezeknek az ügyeknek az volt, hogy ezek új és gyorsan változó ágazatok, ahol a gyors döntés a feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyitott és versenyző maradjon a piac. A telekom piacon inkább az a kihívás, hogy a liberalizált piacon a nagy cégek a szabályok szerint játszanak a Telefonika és a Portugál Telekom, valamint a Szlovák Telekom és a Deutsche Telekom esetében volt szükség fellépésre. Emellett megvizsgáljuk a Hutchinson és az Orange Austria fúzióját. Ezzel kapcsolatban ellenvetéssel éltünk, mert arra gondolunk, hogy Ausztriában egy magasabb koncentráció negatív következményekkel járhat. Remélhetőleg sikerül megfelelő orvoslatokat találni ezekre az aggodalmainkra. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, ott is látványos lépéseket tettünk. Van egy kartelvizsgálatunk egy sor pénzügyi intézmény ellen, amelyek a mi gyanunk szerint a Libor, az Euribor és a, a Tibor-Japán index manipulációjában részt vettek, és talán éppen a teremben, ebben a teremben én már korábban beszéltem erről a témáról. Ami a CDS-eket illeti, itt is látunk visszaéléseket, eljárást indítottunk szereplők ellen, a CDS piacon. A munkánk folytatódik, a bankok állami támogatásával kapcsolatban is. Júliusban hoztunk egy döntést két német Landesbankkal kapcsolatban, egy északi és egy bajorországi bankkal kapcsolatban, illetve az Unim eh, spanyol bankkal kapcsolatban, valamint a Dexia csoport luxemburgi ágazatával, ágával kapcsolatban, leányvállalatával kapcsolatban. Nyilvánvalóan a Dexia Lokál és Dexia Holding még tartogat számunkra a munkát, illetve a Belfius, amely gyakorlatilag a Dexiának a belga ága újraépítésével kapcsolatban is van még teendőnk az otokompóinok szó fúziót is vizsgáljuk az acéliparban, illetve az UPS és a TNT fúzióját is vizsgáljuk, valamint a Glencore és az Extrata fúziójával is lesz dolgunk, erről most kaptunk értesítést. Az állami támogatásra is odafigyelünk, a postai ágazatban, a B-Post, a La Post, a francia La Post, a Deutsche Post, a Hellenic Post, a UK Post Office Royal Mail esetében a belga és a német posta ellen eh, hoztunk egy határozatot eh, inkompatibilis eh, támogatás visszafizetésére vonatkozóan. Egy eh, munkacsoportot állítottunk fel az, az élelmiszerpiac eh, megvizsgálatára is, megvizsgálására is, az élelmiszerágazat látványosabb az átlag európai szemszögéből nézve, mint egy sor más ágazat. A munkacsoporttól azt várjuk, hogy megerősítse fellépéseink hatékonyságát európai szinten, illetve nemzeti versenyhatóságok szintjén is. Egy másik jól ismert ágazat a verseny szempontjából a gyógyszeripar, a lumbek és Servier nyár előtt kapott tőlünk egy levelet, amelyben elítéljük őket bizonyos olyan lépésekért, amelyekkel a generikus gyógyszereket akarják kiszorítani a piacokról nyilvánvalóan itt még további lépésekre van szükség, ami a közlekedési ágazatot illeti. Csökkenteni akarjuk az állami támogatásokat. Biztos vagyok abban, hogy sok dolgunk lesz még a közlekedési ágazattal, például a légi közlekedéssel, ezzel kapcsolatban most is folyamatban vannak munkák, illetve egyéb lépéseket is tervezünk. A Ryanair megpróbálja megszerezni az erlingus Lingus, ezt önök is ismerik, ezt a fúziót most vizsgáljuk. Ez már a harmadik kísérlet erre. Emellett a Sky Team SkyTeam-mel kapcsolatos problémákat ugyanolyan módon próbáljuk majd megoldani, ahogy ezt a One World légiközlekedési szövetség esetében tettük. Most végezetül a kártérítési fellépések kérdéskörével foglalkoznék. Ez benne van az Európai Bizottság tervei között. A jogérvényesítést megpróbáljuk oly módon érvényre juttatni, hogy a közhatóságok és a magánszemélyek is versenyjogi jogsértések anyagi következményeiért kártérítést kérhessenek. Önök is tudják, hogy ezek mennyire nehezen mennek ezek a párbeszédek itt a parlamenten belül, illetve az Európai Bizottság és a magánszektor szereplői között, de hát a kormányokkal sem könnyű tárgyalni. Az Európai Parlament egy ilyen kezdeményezést támogat, önök is Antolin Sánchez Presedo legutóbbi jelentésében síkra szálltak egy ilyen lépés mellett. Ugyanakkor önök is tudják, hogy a parlament által megszavazott léne jelentés bizonyos aggodalmakat is megfogalmaz. Az Európai Bizottság kollégiumi szinten foglalkozik ezekkel a különböző lehetőségekkel, opciókkal, a jogérvényesítés, illetve a kártérítés témakörében. Remélem, hogy a közeljövőben a területre vonatkozó javaslataimat ismertethetjük itt a parlamentben. Most akkor eljött a kérdések és válaszok ideje. Gunnar nincs itt, Antonin, elnézést, de itt van. Sophie, Astrid, Dirk, Tremóza, Niklas, Spasz, más, Lisa. Hó, hosszú lista. És igazából csak egy darab papírom van, és tele van. Ennyi most. Mm, nagyon szépen köszönöm, elnök úr és köszönöm a bizottság tagjának, a bizottság alelnökének tevékenységét. Itt három célt nevezett meg, a növekedés, a közpénzek garantálása és a belső piac működése. Tehát ez olyan három célkitűzés, amelyet én is osztok teljes mértékben. Tehát itt két jogalkotási javaslat van, amelyek pillanatnyilag aktuálisak, és nem igazán könnyű ezeket a javaslatokat, a jogalkotási javaslatokat megtárgyalni, de mindenképpen folytatjuk a munkát, folytatjuk a javaslatok megtagyárását, hogy itt jobb legyen a köz és a magánszféra közötti viszony, hogy mind a kettőnek megfelelő pillérei legyenek. És ami az állam támogatására vonatkozik, nagyon fontos téma most pillanatnyilag, és itt különféle reformokról is szó volt, és én szeretném megkérdezni, hogy az irányvonalakban, amelyekről szóltunk, tehát milyen új rendszerben kapnának különféle pénzügyi szolgáltatásokat a vállalatok, tehát gondolok ilyenre is konkrétan. Másrészt pedig nagyon fontos ez az eszmecsere a több éves pénzügyi keretről is. Tehát, hogy ez igazából most működjön. A biztos szólt a referencia kamatokról is. Most szeretném megkérdezni, hogy hol tartanak a bizottság vizsgálatai. Tudom, hogy az Egyesült Államokban két fontos intézkedést is foganatosítottak, tehát például a szellemi tulajdon kizárólagos joga, ez is a versenypolitika részét képzi, ezen kívül még a generikus programok is szóba kerültek, például a szoftvereknél, amelyek lehetővé teszik az innovációkat, és az Egyesült Államokkal történő együttműködés is nagyon lényeges ebben a tekintetben, tehát erről is hallani, szeretni, szeretnék még hallani. A biztos a Netcourse a hálózati iparokról is szól, tehát a hálózat fenntartókról, működtetőkről, azonban nagyon fontos az élelmiszeripar is, hiszen az élelmiszeripar az idén nagyon lényeges, nagyon fontos a szerepe a költségvetési kiadásokban, és szerettem volna rákérdezni, hogy a következő hónapokban, a következő évekre előirányozott-e ebben a tekintetben valamit. Tehát, hogy ezekkel is foglalkozzanak a hatóságok. Köszönöm szépen, Antolin. Most eh, szeretnék választ adni erre az öt megemlített témára, amelyről szó volt. Az első a kártérítés, igen, a jelen év jogalkotási programjában szerepel. Hogyha nem az idén, akkor a jövő év elején lesz aktuális, hiszen közismert, hogy zajlanak a megbeszélések, és nincs is vita, hogy szükséges, hogy legyen jogalkotás, legyenek jogszabályok ezen a területen is tehát kártérítés, nagyon fontos, és pedig több okból. Hiszen az Európa Bíróság azt kéri tőlünk, hogy olyan törvényeket foganatosítsunk, amely egyensúly biztosít a szükséges információ, és másrészt a bizottság nak jutatott információ között, hiszen a megfelelő információk kell, hogy képezzék a kártérítés alapját. Tehát, hogy például a kartellekkel mit tegyünk ezen a téren, és jól fel vagyunk készülve, és itt a parlamentekben is nyújtatjuk a jogalkotási kezdeményezéseinket. A kérdés úgy merül fel, hogy itt nem csak a versenypolitika kompetenciájáról van szó, hanem itt a csoportos keresetek kérdése is felmerül. Itt nagyon nagy különbségek vannak az egyes területek között, hiszen vannak olyan ágazatok, amelyek nyilvánvalóan képviselik azt az álláspont, hogy az Európai Unió itt ne avatkozzon bele. Tehát pillanatnyilag még képlékeny a vita, és Sánchez Presedo kolléga mond, azt mondja például, hogy legyenek, törté, legyenek törvények, de vannak a plénum által elfogadott jelentések, amelyek inkább azt mondják, hogy közelítsünk, tehát itt ne legyen teljes harmonizáció. Ebben a tekintetben a vita még teljes mértékben nyitott. És pedig néhány ideje. Azonban tisztázni fogjuk a helyzetet, és a szakbizottság nyilván megkapja lehetőséget, hogy tovább vitázzon erről a kérdésről. És hogy jogalkotási javaslatokat tegyen. Tehát most, ami reform szerkezetváltásról van szó, de most a nem pénzügyi területről beszélek, itt mindenképpen a jelenlegi orientációkat át kell dolgozni. És pedig ami a pénzügyi szektorra vonatkozik, itt is olyan orientációkat kell majd kidolgoznunk, amelyek megbízhatóak lesznek, de pillanatnyilag még ezeken dolgozunk, hogy megnézzük, hogy melyik a megfelelő keret a válságban. 2008-2009-ben felosztottuk az orientációkat, és azt mondtuk, hogy először is a nem pénzügyi területen dolgozunk ilyeneket. És hogyha készek vagyunk keretet létrehozni a normális idők számára is a pénzügy területén, akkor tehetünk javaslatokat a pénzügyi szektornak is. Még egy eset marad, és erre már utaltam a Dexia. A Dexia esetében felmerül a kérdés, hogy hogyan is néz ki a helyzet a szerkezetváltással. Tehát mi is legyen itt a állami források helyzete, főleg olyan bankok esetében, amelyek országokban vannak, amelyek program részét képzik. Tehát ez Görögország, Portugália, Írország. Itt az eurozóna listája lehet, hogy bővül. Ciprus is a mentőernyő alatt van, és ennek nagy jelentősége is van a gazdaság tekintetében, de Spanyolországgal is együttműködünk, és pedig a nyári megbeszélések értelmében, hogy itt átszervezzünk néhány pénzintézetet. Ez lenne körülbelül a, ez körülbelül a spanyol bankrendszer felét jelenteni. Tehát pillanatnyilag új orientációkat dolgozunk ki a nem pénzügyi szektornak. És akkor az után térünk át majd a pénzügyi szektorra, ami pedig a referencia referenciákra vonatkozik, a referencia értékekre, a, tehát például a Libor manipulálásáról volt szó. Három eset van konkrétan. De nem zárom ki, hogy esetleg más esetek is lesznek. Hiszen ezek valószínűleg kartel intézkedések voltak, tehát nem csak a manipuláció tekintetében, hanem hogy a manipuláció eredményében vissza is éljenek, tehát zajlanak a vizsgálatok. Nagyon keményen dolgozunk olyan eszközökön, amelyek javítják a versenypolitikát, a kartel jogot, figyelünk a a szellemi tulajdonra, tehát vannak bizonyos szabadalmi ügyek, tehát bizonyos szabadalmakat felvettek a normák közé, az amerikai Hatóságokkor is együttműködünk, hogy megvitassuk, hogy ezeket az eseteket hogyan is kezeljük. Tehát, hogyha ha egy szabadalmat alkalmaznak normaként, és a szabadalom tulajdonosa alkalmazza ezt, akkor ott visszaélések lehetősége is fennáll. Pillanatnyilag foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A szabadalmak esetében természetesen a gyógyszer ágazatról is szó van, tehát itt két esetről van szó, és legalább két más eset is ismerté vált, és 209-ben kezdtük el a vizsgálódásokat, és egy újabb gyógyszer esetében is elindítottunk egy eljárást, de sajnos nem tudok többet mondani, mert elfelejtettem a nevét, de annyi, az biztos, hogy két ilyen esetben több van. Élelmiszeripar. Tudom, hogy mennyire jelentős a végfelhasználó a polgár számára az európai élelmiszeripar, hiszen a fogyasztó minden nap bevásárol. A táplálkozás pedig nagyon fontos a háztartási kiadásoknál. Az esetek többségében olyan jelenségekről van szó, amelyek csupán egy, egy országra korlátozódnak. Az európai versenyen, versenypolitikán belül kidolgoztuk ezt a jelentést, ez nyilvánosságra is került különféle intézkedésekkel, amelyeket a nemzeti versenyhatóságok foganatosítanak, és ott nagy a koherencia az egyes hatóságok között ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, amelyeket természetesen mi is alkalmazunk majd európai szinten. És ez a Task Force pedig lehetőséget adhat nekünk arra, hogy versenyhatóságként erősebbé váljunk. És hogy előbb-utóbb európai szinten vizsgálódhatunk is, de pillanatnyilag a nemzeti piacokra korlátozódnak a vizsgálatok ahol természetesen ugyanezek az eredmények várhatók. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm a bevezetőt. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos a Gazprom ügyet bevezetett intézkedések sora, nagyon fontos tehát. Nagyon érdekes lesz nyomon követni Érdekes meghallgatni a különböző prioritásait. Nagyon könnyű nyomon követni azt, amit mond. Ugye a kartel ügyletek, a trösztellenes intézkedések, jogalkotásaink, jogszabályaink a versenypolitika kapcsolatban valóban arról szólnak, hogy hogyan lehet az üzleti élettel, a versenypolitikával most élni, nem a jövőről kell nekünk most szabályokat alkotnunk. Most kell fellépni, most kell cselekednünk. Mit tehetünk? Mi mit tehetünk? Mit tehet a bizottság annak érdekében, hogy jobban elemezzük a különböző akadályokat, amelyek a tagállamokban és tagállamok között vannak. Korábban említett problémák, hát az a helyzet, hogy néhány területen túl kevés a verseny. Nagyon jó lenne öntől megtudni, hogy mit gondol, milyen lehetőségeket lát arra, hogyan lehetne rendszerszerűbben elemezni, ellenőrizni, javaslatokat megfogalmazni, hogy az új versenyfelek akadálymentesebben léphessenek be. A második kérdés természetesen gazdaságunk nagy részét érinti, politikailag érzékenyebb kérdés, is nagyon fontos, nem olyan régen a Telekom, illetve a repülőtársaságok kapcsán látjuk, hogy mit jelentett az új versenyhelyzet ezeken a területeken. Ön Sánchez Presedo úrra reagálva említette az élelmiszer ágazatot. Amikor a telekomról, a repülőtársaságokról van szó, az európai háztartások számára még fontosabbak ezek? Ebből a szempontból mit gondol? Van-e lehetőség arra, hogy garantáljuk azt, hogy több verseny alakuljon ki az általános érdekű szolgáltatások területén? Itt van kérem a európai gazdaság nagy része, az európai állampolgárok nagyon függenek a szolgáltatások hatékonyságától és a háztartásoknak nem mindegy, hogy mennyit kell költeniük. Második az állami támogatás, szubvenció, ami a jogi keretet illeti. Ha modernizáljuk az állami támogatást, ebben lehetőség van arra, hogy kevesebb, de jobban célzott támogatást kellene garantálni. Kevesebb, ugye az nagyon fontos az adófizetők és a kormány számára, akik hiányhelyzetben kerültek. Ha jobb van célzott, tehát célirányosabb támogatás a hatékonyabb felhasználás garantálja. És ezzel nem csak a versenyt lehet növelni, hanem a növekedést is Európa különböző régióiban és között. Ezt a három dolgot szerettem volna kiemelni, és megkérem reagáljon. Hát kis dolgok, de az egész mandátumot kitöltik ezek. Bemeneti akadályok. Ez az egyik legfontosabb akadály, amelyet szeretnék eltávolítani. Amikor a kartelügyletekkel, antitrust ügyekkel foglalkozunk. A tagállamokon belül néhány esetben a múltban nemrégiben foglalkoztunk ugye a telekom ágazattal. A múltban és nemrégiben támogatott minket az Európai Bíróság is határozott ítéletével, a spanyol telefonikával szemben az én saját országommal léptünk fel, mert rosszabb feltételeket akartak a versenyfelek számára a mobiltelefon ágazatban teremteni. Ez a spanyol nemzeti piacon belüli helyzet volt. Voltak persze más hasonló helyzetek, tagállamok között, ugye tagállamok belül is, azok között is lehet ilyen. Például a Gazprom ügy, amelyre utalt. Az első aggály, amit megfogalmaztunk, amikor elkezdtük a vizsgálatot a Gazprom tevékenységet illetően közép és, keze, közép és kelet-európában, azt néztük meg, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a gáz belső piac szétforgácsolódjon mert a Gazprom és az itteni néhány tagállami vásárlók közötti megállapodásban az szerepelt, hogy ne engedjék meg a gáz újra importálását Lengyelországból, vagy Ban, vagy más országokba. Mindkét akadályt belső és határokon átnyúló belső piacon belüli akadályokat meg kell vizsgálnunk. Nagyon fontos, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és továbbra is nagyon figyelmesek leszünk. Az általános érdekű gazdasági ö, szolgáltatások, közérdekű szolgáltatások, ez nem csak a hálózati szolgáltatásokra vonatkoznak, ezek a szolgáltatások és a hálózati ágazatok összekapcsolódnak, mint önök is tudják, Múlt év végén egy új keretet fogadtunk el. Tavaly december volt, vagy idén az év elején egy új keretet fogadtunk el, ami a általános közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos. Megnézték azt, hogy hogyan lehet az állami támogatásokat bevonni ezen ágazatok finanszírozásába, a versenyszabályokat figyelemben tartva. Mi kitartottunk azon álláspontunk mellett, hogy ezen szolgáltatásokban a hatékonyságot kellene jobban kiemelni, illetve a kompenzációs szintet. És emlékszem, hogy volt néhány heves vita, amikor ezeket a hatékonysági mércéket akartuk bevezetni, de megnöveltük a küszöbértéket, amely alatt nem figyelünk már oda, mert nem releváns a belső piaci jó működése szempontjából, a határokon átnyúló kapcsolatok szempontjából sem fontos, de másrésztről az a közértékű gazdasági szolgáltatások nem csak az eredeti kompenzációk, kalkulációk kapcsolatosak, nagyon fontos ugye a támogatás és megfelelő kiadások és profit is figyelembe vendő, meg kell nézni, mennyire hatékony a szolgáltató, a szolgáltatások megfelelő kezelésével, irányítással, és ebben a helyzetben most ki legyen a kedvezményezett, a szolgáltató, vagy a, a fogyasztó, azt hiszem, hogy sikerült megfelelő egyensúlyt teremtenünk. Említette a légitársaságokat és a, ezt az ágazatot. Most vitatjuk meg a, a légi utazásra kapcsolatos útmutatásokat, ez fontos, de nehéz vita lesz egy részről Új beruházásra vonatkozó támogatásról van szó, de a működési költségekről is van szó helyi és regionális repülőterek esetében. Meg kell döntenünk, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet a tehát a regionális repülőterek állami támogatása mennyire kompatibilis vagy sem, ezt meg kell vizsgálnunk. Ha ezek a befektetések a régió közötti kapcsolatot segítik elő, tehát meg kell ez egy minden több, tehát ez a számít az összekapcsolódás jobb minőségűnek. Tehát ugyanakkor a regionális helyi repülőterek hogyan kapcsolódnak a fapados légitársaságokhoz. Ez is nagyon fontos vita téma, mert ugyanakkor vannak ugye a menetrend szerinti, vagy a hagyományos légitárságok nagyon sokat szenvednek a fapados társágoktól. A fapados járatoknak köszönhetően több millió állampolgár utazhat mindenütt Európában, ugyanakkor meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megőrizni a megfelelő versenyt a fapados és a nem fapados légitárságok között. Állami támogatás kevesebb, de célzottabb. E, erről beszélünk, beszéltünk az új keretben, ugye hát a közérdekű gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatban, hadd adjak egy példát. A regionális támogatás, hogy az adott régiba vonzuk a befektetőket. Ma és a héten minden európai régió itt van Brüsszelben. Az, hogy ezek nyílt napok alkalmából, regionális hatóságok, helyi hatóságok nyílt napjai alkalmából. Az új regionális támogatási rendszert vitatjuk meg, és csütörtökön el fogok menni ezen e, nyílt napok konferenciára a Hán kollégámmal együtt. Ezt a regionális hatóságokkal megvitatjuk ezt a kérdést. Világos az, hogy mennyire ösztönző, tehát mennyire ösztönzőek ezek a támogatások. Önmagában nem elegendőek. A kevésbé fejlett régiókat védenünk kell, és lehetővé kell tenni, hogy ezeket a támogatásokat megkapják, vonzóbbá váljanak, illetve egyenlő felekké válhassanak. A jó befektetések ne a leggazdagabb régiókhoz menjenek, ez egy nagyon megfelelő politika, vagy nagyon jó elgondolás. Jobb jobban, célzottabban kell ezeket megnézni, meg kell nézni a piaci kudarcokat, jobban, megértet, jobban meg kell érteni, hogy a piaci kudarcnak van-e szerepe a befektetések elhelyezése kapcsolatban, milyen intenzitású támogatás képzelhető el, hogyan lehet a különböző intenzitásokat összekapcsolni, az egyfőre jutó GDP 75%-os átlaga alatt vagyunk-e vagy nem. Tehát különböző átlagos számításokat is meg kell nézni. Ezek nagyon nehéz viták, de figyelembe kell vennünk egyrésztről azt, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a nemzeti és a regionális költségvetés, precízebbeknek, pontosabbnak kell lennünk, figyelembe kell vennünk, hogy válság idején azok, akik magukhoz tudják vonzani a befektetéseket, azoknak nagyobb esélyük van. Ugye ez a válság következménye mindig nehéz helyzethez vezet, de jelen feltételek között még nehezebb a helyzet. Remélem, hogy meg, meg fogják érteni a bizottság végső döntését. Köszönöm szépen! Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Bizt, elnök asszony, bocsánat, biztos úr. Örülök, hogy újra itt van velünk. Megpróbálok röviden fogalmazni. Azt gondolom, hogy eh, a General Block Exemption Regulation eh, kiterjesztését eh, javasolja, de ugyanakkor én egy korábbi találkozónkból arra emlékszem, hogy a jelentések szerint az ügyek 40%-a kérdőjeleket vet fel. Tehát nem tudjuk, hogy az ügyek igazolhatóak-e, nem kéne-e a hatály előtt megvizsgálni ezeket. Másik pedig az, hogy hogyan tudja beilleszteni a nemzeti versenyjogi hatóságokat a versenyügyi hálózatba. Én itt ezt most a légitársaságok ügyében vetném fel, illetve a komp szolgáltatásokkal kapcsolatban Hollandiában ugyanis az egyik komp szolgáltató a versenyhatóság segítségével tartja távol a az új belépőket a piacról a nemzeti versenyi jogi hatóságok nem feltétlenül hatékonyak. Hogyan lehet ezt igazolni? Mert ugye minden rendszer a leggyengébb láncszemben bukik meg. Aztán kartelek és trösztellenes fellépés, ön említette a Google ügyét. Ezt már többször felvetettük, ágazati vizsgálatokat kérve, de nem tudjuk, hogy milyen ágazatról van itt szó, mert olyan szolgáltatásokról van szó, amelyik egyediek, újak, például a társasági hálózatok, a Facebook, amely most jelentette be, hogy egy milliárd felhasználója van, ami azt jelenti, hogy a világ lakosságának hetede Facebookot használ. Gyakorlatilag monopóliumról beszélünk, nincsen versenytársuk, ugyanakkor mégis nagy hatalommal rendelkeznek. Én viszont nem tudom megmondani azt, hogy emiatt aggódjunk-e, vagy szabályokat csináljunk-e, de mégis aggasztó, hogy van egy olyan cég, amely ekkora hatalommal és egy milliárd felhasználóval rendelkezik, és amelyre nem lehet rá kényszeríteni az adatvédelmi szabályokat, a fogyasztóvédelmi szabályokat, stb felvetődik bennem az a kérdés, hogy az Európai Bizottság vajon foglalkozik-e ezekkel az új, nem hagyományos ágazatokkal. Hogyan fogjuk ezt a problémát kezelni. Néha az az érzésem, hogy ezeket a cégeket kis fiatal tinédzserek és hallgatók vagy diákok aranyos kis kezdeményezéseinek tartjuk, csodálatos kezdeményezésekről van szó, tényleg nagyon izgalmasak, és nem akarom visszanyesegetni a szárnyaikat, de azért most már ezek nem kezdő cégek. Az utolsó kérdésem, biztos voltam benne, hogy, hogy még van egy kérdése, ugye? De azt abba hagyja. Jó. Már korábban is megkérdeztük az Európai Bizottságtól, hogy mit akar tenni a hitelkártya üzletben, illetve ágazatban, különösen a Mastercard ügy után, hogyha az Európai Bizottság nem lép most, akkor gyakorlatilag lehetetlen lesz az új piaci belépők belépése a piacra. Köszönöm, megpróbálok gyorsan, illetve röviden válaszolni, azért, hogy ne kapjak én sem fejmosást az elnök asszonytól. Nos, először is az általános csoportmentesség esetében meg kell határozni azt, hogy melyek azok az ágazatok, ahol nincsen szükség értesítésre, mert úgy véljük, hogy ha csak nem érkeznek panaszok, akkor megbízhatunk a tagállamokban, és abban, hogy ezt a, az általános mentesség, csoportmentesség ügyet kezeljék. Ugyanakkor más területeken sokkal határozottabban, szigorúbban kell eljárnunk. A tagállamok a felelősök, nekik kell ezt e, e, megvizsgálniuk, nem az állami támogatásokért felelősek, mert azt majd mi vizsgáljuk, hanem a szabályokat kell betartaniuk, be kell tartaniuk a szabályokat, tehát a tagállamoknak, és olyan rendszereket kell elfogadniuk, illetve működtetniük, amelyek nem szegik meg az állami támogatásra vonatkozó szabályokat. Egyébként vannak olyan tagállamok, amelyek így járnak el. Vannak olyan tagállamok, amelyek olyan döntéshozatali és egyéb eljárásokat üzemeltetnek, amelyek odafigyelnek a saját rendszereik biztonságára, illetve arra, hogy hogyan felelnek meg, hogyan feleltethetőek ezek meg az állami támogatással kapcsolatos szabályoknak, más tagállamok nem ilyen ügyesek és hát a nem bejelentett programok, például az általános csoportmentesség keretein belül azt láttuk, hogy 40% nem felel meg, ugyanakkor a erdőgazdálkodási támogatások, illetve a katasztrófa elhárítás során gyújtott állami támogatások a megítélésünk szerint nem ássák alá a belső piacot, tehát azokkal nem lesz probléma. Tehát nyilván a jelenlegi költségvetési körülmények között, oda kell figyelnünk arra, hogy mi az, ami prioritás, és mi az, ami releváns. Szerintem ez a két dolog itt kompatibilis, és mind a két oldalt figyelembe tudjuk venni, tehát kiegyensúlyozottan tudunk eljárni. A mi részünkről a kis ügyekben nem akarunk beavatkozni, ugyanakkor jobban odafigyelünk majd arra, hogy a tagállamok betartják-e a szabályokat, és betartják-e az állami támogatásra vonatkozó szabályrendszert. Hogyan lehet a Nemzeti Versenyjogi Hatóság munkáját értékelni? Nos, 2004 óta létezik a versenyhálózat, network, ami szerintem igazolta létjogosultságát. Más szinten is akár a tanulságok felhasználhatóak lennének, mert a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság közti koordináció, mert itt olyan szervekről van szó, amelyeknek ugyanazokat a szabályokat kell betartaniuk és betartatniuk. Nos, ez egy nagyon hasznos dolog, a szubszidiaritás és koordináció egyszerre. Ugyanakkor, ha egy nemzeti versenyhatóság hoz egy döntést a szerződés 101-es, 102-es cikke érdek értelmében, akkor természetesen mi nem tudjuk kiavítani az ő döntéseiket. Nyilvánvalóan a bíróság előtt lehet megtámadni, vagy a Nemzeti Bíróság előtt, vagy pedig az Európai Bíróság előtt a versenyjogi hatóságnak ezt a döntését. De összességében én a versenyjogi versenyhatóságok hálózatával kapcsolatban elégedett vagyok az eddigi tapasztalatokkal. Ami a social networkeket, a Facebookot és társait illetik, Tudom, hogy önnek ez az egyik kedvenc területe, már máskor is feltett ilyen kérdést, ami az ágazat, ami a Google-t illeti, az egy ágazati ágazati kérdés, ez egy új tevékenység, ezt vizsgáljuk, ami viszont a social network illeti, az is egy külön ágazat, nincsen még ügyünk ezzel az ágazattal kapcsolatban, nem tudom, hogy kell-e majd panaszokkal, valószínűleg igen, de fogalmam sincs, hogy kell-e majd ilyen panaszokkal foglalkozni, és nem tudom, hogy milyen eh, trösztellenes fellépésre gondolhatunk majd itt, de biztos eljön majd a nap, amikor felmerülhetnek ezekkel a társasági hálózatokkal kapcsolatban trösztellenes problémák. Itt olyan dolgokra kell odafigyelni, mint a magánélet biztonsága, a fogyasztóvédelem, más területek, de ez egy nagyon dinamikus ágazat, meg kell értenünk, hogy hogyan működik, még ha nincs is konkrét eljárásra okot adó ügy, és nem is gondolom, hogy lesz a közeljövőben, mert panaszt sem kaptunk még, de nem kaptunk olyan panaszt, ami alapján bizonyos tevékenységüket meg kell vizsgálni, de ex ante már jó lenne őket megérteni, hogy hogyan működnek, hogyha esetleg lesz egy ügy, akkor már ismerjük a körülményeket. Mindenképpen egy fontos témáról van szó, és valóban ez nem csak arról szól, hogy kapcsolatot tartunk a barátainkkal, ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat, iszonyatos pénzekről van szó a, az ágazat működésében. Ami pedig a kifizetési rendszereket és a bankkártya rendszereket illeti, az Európai Bíróság a Mastercard ügyben megerősítette a mi álláspontunkat, emellett a Visa Europe ellen is felléptünk, most írtuk meg a kiegészítő kifogásainkat, tehát lesz egy vízaügy is. Ugyanakkor Michel Barnierval együtt indítottunk egy nyilvános konzultációt is a mobilos, internetes, új kártya típusú fizetési rendszerekkel kapcsolatban. E, megkaptuk a válaszokat a nyilvános konzultáció során, aztán leültem Barnier úrral és az ő kabinetjével, eldönteni, hogy mik legyenek a következő lépések, és elmondhatom önöknek, hogy a debit és hitelkártyákban a multilateral internet interchange fee, ugye, ami a, a fő probléma volt a Mastercard és a Visa ügyekben, az, az valószínűleg rendelettel oldható majd meg. Michellel majd beszélek még erről az ügyről, biztos lesz itt is kezdeményezésünk ezen a területen. Köszönöm. Thank you, Chair, and uh, I will be brief, so... Köszönöm. Rövid leszek, elnök úr. Három kérdésem van. Az első, említette jövő év tekintetében, hogy lesznek további mentőcsomagok. mentőcsomagok. Itt van a Dexia révén jut az eszembe, tehát a spanyol, ír és görög mellett. Tehát az első Dexia szerkezet átalakítás nem volt sikeres. Mit tanulhatunk ebből? A bizottságban tudom, hogy volt egy belső kiértékelés, hogy mi nem sikerült, és hogy mit tanulhatunk ebből, hogyha egy újabb ilyen átszervezést szeretnénk végrehajtani. Tehát mit tanulhatunk ebből a Dexia ügyből? A második kérdésem pedig az állami segély segítségek modernizációja. Itt különféle környezetvédelmi iránymutatókat említette, tehát a zöld perspektívát is említette. A modernizáció az az is jelenti, hogy az, európai, hogy az Európa 2020 célokkal is összehangban legyen, tehát klíma és energia célkitűzésekkel. Tehát hogyan néznek majd ki ezek eh, majd mondjuk az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások tekintetében? Tehát hogyan néznek majd ki ezek a környezetvédelmi irány, iránymutatók. Tehát itt a általános gazdasági érdekek. Tehát Hollandia tekintetében itt különlegesen érdekes ez, tehát például a szociális lakhatás kérdése. Hát, hogyha vannak kivételek, igazából itt a kivételek tekintetében egy korlátozott terjedelemről van szó, az állami segélyek esetében. Például látjuk Hollandiában, és gondolom, hogy ismeri ezt elég jól, hiszen elég sokszor említése került. Tehát számos háztartás számára nincs más alternatíva. A kérdésem pedig a következő lenne elvárhatjuk önöktől, hogy rugalmas és konstruktív megoldást enged a tagállamoknak, itt a szociális lakhatás esetében, tehát hogyha például a holland kormányzat, hogyha új kormány van és eljön önhöz, hogy legyen rugalmasabb az álláspontja, akkor hogyan reagál erre? Ez elég rövid volt, úgy gondolom. Én is megpróbálok rövid lenni, a Dexia esetet nem lehet egy perc alatt megválaszolni. Na tehát, hogy mi volt rossz? Tehát egy mondatban összefoglalva, ez a csoport nagyon, nagyon sok pénzzel próbált meg, nagyon olcsó hitelekkel egy átszervezést. Igen? Tehát drága finanszírozás, és nem túl jövedelmező üzletek tekintetében. Tehát nem volt, nem volt sikeres. Egy szóval. Amit mi teszünk, tehát az első 2010-ben elfogadott terv nem került megfelelő módon alkalmazásra, a piaci viszonyok sem voltak annyira kedvezőek, mint ahogy 2010-ben elképzeltük. Tehát a második körre került sor a Dexia esetében, és a B Ert Luxemburgban eladták, a Belfius bankot a belga lányt a belga kormány vette meg, államosították, és van már átszervezési tervük. És ami még fennmarad, az a Dexia Credit Local a holding. Tehát itt maradtak a örökségbe ezek a vagyontárgyak. Tehát a belga kormányal együtt tárgyalunk a Belfius átszervezéséről, a belga és a francia kormányzat pedig a fennmaradó Dexia csoportot a Dexia lokállal próbálja újra szervezni. Hát a, a tárgyalások során nagyon sok értékes dolgot tanultunk, még nem fejeztük be a tárgyalásokat, azért nem tudjuk még befejezni, mert nincsenek meg azok a javaslatok, amelyekre szükség van még, hogy befejezzük. És igazából csak a Dexia tulajdonosai, Franciaország és Belgium tud itt megfelelő tanácsokat, megfelelő javaslatokat előterjeszteni. Nagyon bonyolult, hogy hogyan osszák el most az állami garanciákat, amelyek támogatnak a fennmaradó Dexia csoportot. Tehát egy nagyon összetett vitáról van szó. Remélem, hogy közelebb vagyunk a vita végéhez, hogy elfogadhassunk egy új döntést a Dexia különféle részeiről, de nem igazából csak a bizottságon múlik, hanem azokon múlik, akik a, a tulajdonosok és a menedzserek. Itt a Dexia csoport különféle részeinél. Tehát megpróbálunk segíteni, megpróbáljuk felgyorsítani a válaszunkat, a reakciónkat, azonban nem találhatjuk fel, hogy mi a teendő a Dexiával. Tehát még nincs megoldás. Elnézést. De, de nem csak a Dexiára kérdeztem rá, hanem mit tanultunk a hibákból, mások, más, több a többi bank tekintetében. Tehát az általános véleményem az, hogy nagyon jó munkát végzünk. We have not a Tehát igazából önök vitáznak róla, és pedig azon javaslat alapján, amelyet a bizottság terjesztett elő nemrég. Tehát itt a bankszövetség, amely túlmutat majd ezen, együtt a tanácssal, és itt igazából döntő hatóság hiányában 2008-ban már létrehozunk egy különleges keretet. Amikor a Lehman Brothers válsága után voltunk, mert megpróbáltunk egy olyan eszköz létrehozni, hogy megpróbáljuk megoldani a feladatot, de nem könnyű. Tehát például a Dexia esetében hogyha nem kapok konkrét javaslatokat a felelősöktől, akkor én nem dönthetek az ő helyükben. És még a nagyon komoly nehézségek ellenére is elértük, hogy elfogadásra kerüljenek döntések az átalakítási tervekről. Legalább 50 pénzintézettel tárgyalunk a görög bankrendszer átalakításról. Rendkívül nehéz a helyzet. A legtöbb portugál bankkal ugyanez a helyzet, az egész ír bankrendszer szerkezetét meg kell változtatni, a spanyolét is, és holnap vagy holnap után, nem tudom, hogy tehát mikor kezdjük a ciprusi bankokkal, és előbb-utóbb a szlovén bankokkal. És sikerült döntéseket elfogadnunk, és bizonyos esetekben zajlanak már az átszervezési intézkedések. Van egy osztrák eset, ahol szerkezetváltásra van szükség. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit a bizottság végzett. Nagyon apró, kis eszközökről van szó, de elkerüljük azt, hogy az európai adófizető még kevesebbet fizessen a bankrendszer átalakítására ért. Igen, a környezetvédelmi útmutatók. De mondtam, hogy az első válaszom hosszabb lesz. Tehát még nem vagyunk túlságosan messze. Esetleg a következő megbeszélésünkre többet mondhatok majd erről. Most kezdjük. Tehát nem, nem ezek az első iránymutatók, amelyeket áttekintünk, de természetesen roppant fontosak, hogy mit döntünk majd a megújuló energiaforrásokról, és itt egy állami segítség irányelvet is elképzelhetőnek tartunk az energiaintenzív ipar ágazatok számára. És az ETS január 1-től lép hatályba, és itt megvan a szénszivárgás problémája, és senki sem igazolta nekem hitelesen, hogy létezik ez a szénszivárgás. De elfogadtunk egy iránymutatót, ez pedig eléggé szigorú, úgyhogy megszabják a viszonyokat. És hogyha túlmennek, akkor fizetniük kell, hiszen az az új ETS rendszert részben kompenzációra kerül. A szociális lakhatás az új keretben megerősítettük, hogy ez nem általános gazdasági érdek. Hollandia esetében volt egy nagyon híres eset panaszok miatt. És uh, itt Néli Krúz döntött. A korábbi holland kormány, most nem ismerem az újat, mert még nincs ott. De ők tőlünk várták el, tőlem várták el, hogy én, én legyek a holland lakhatási miniszter, és én mondtam, hogy ne, nem, nem, én az nem leszek, ezt nektek kell eldönteni. Köszönöm szépen, Dirk. Well, Mr. Commissioner, let... Biztos úr, térjünk vissza az ön hazájába. Említette a, említette a állami támogatást a banki ágazatban. Most a bankiára térnék ki. Pár kérdést tennék fel. Önnek milyen szerepe volt versenybiztosként abban, hogy létrehozták a bankiát? Hét regionális bank fúziójából alakult ez ki. Kellett-e megjegyzést fűzni hozzám? Javítania kellett a bankja összetételén? Ha igen, mit tett pontosan? Ennyi. A válasz egyszerű, semmi közöm nem volt hozzá. Jó, mondja az elnök asszony. Most a Gólynak adom a szót. Nikolas vagy Jürgen? Nikolas. Köszönöm szépen. mondja úr, biztos úr. Az állami támogatást vitattuk meg, Említette a nehéz helyzetbe került országokat, hát igen, óvatosan fogalmazott. Ha megengedi, valami drámai dolgot említenék. Nézzük, hogy mi is történik valójában. A Karamangászi hajógyárak Görögországban a múltban kaptak állami támogatást. Az állami támogatás miatt a bizottság nem engedte meg a hajógyáraknak azt, hogy építsenek nem katonai célú hajókat. Más megrendelést nem ismertek el. A hajógyárak zsákutcába kerültek. Egy napot dolgoznak egy héten, akik ott dolgoznak, egy napot kapnak, hat hónapja nem kaptak fizetést. Haragjuk miatt elmentek a Nemzetvédelmi Minisztériumba, kvázi megtámadták most az utcán demonstrálnak. Én erről már kérdeztem önt a múltban, ön azt mondta, hogy nagyon sajnálta ezeket a feleményeket, de hát az illegális állami támogatással mit akar csinálni? Nem tud semmit sem tenni. Nagy magas a munkanélküliség, a felháborodás, a harag. Ön biztos, és ugyanakkor spanyol politikus még szólhatnék arról, hogy az önök országában milyen súlyos a munkanélküliség és a harag. Ezekkel az érvekkel tovább is úgy gondolja, hogy érv, tehát ez, ezek működnek, igaza van, ugye nem kellett visszafizetni Görögországnak ezeket az illegális támogatásokat. Itt a dzsungel törvénye él, és Ugye ez a feltétel az, hogy visszafizetették az állami támogatást. Mit gondol erről? Van lehetőség arra, hogy ezt a pénzt visszafizetik? Ön a görög fejlesztési miniszterrel találkozik. Esetleg eh, ezt a tilalmat feloldhatnák hogy ezen, ebben az ágazatban új munkahelyeket tudjanak teremteni, hogy ki tudjunk ebből a zsákutcából kerülni. Mit gondol erről általában? Azt szeretném megkérdezni. Igen, ezzel a kérdéssel többször is foglalkoztam. A döntést, ha jól emlékszem, azért hozták, hogy ezeknek a hajógyáraknak lehetővé tegyék, azt, hogy legyen katonai és nem polgári hajó építési lehetőségük. Azt hiszem, ez a döntés lényege. Ez egy olyan feltétel, amely az én országomban is, ugye voltak ilyen ügyek, a döntések végrehajtandóak, az igaz, hogy a bizottság az ön országában nagyon nehéz helyzet elé került, nem tudom ezeket a problémákat megoldani azzal, hogy azt mondom nyilvánosság előtt, hogy nem fogom végrehajtatni az állami támogatásról szóló döntéseket. Nagyon súlyos problémák alakultak ki Görögországban és más országokban, de meg kell oldani ezt a problémát. Ennek asszony, még hárman szerepelnek a listán. Astrid, Elisa és Ramon. Astrid. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, én is egy kérdést tennék fel a Dexiával kapcsolatban, mert hát beszélt róla. Jó híreink vannak. Az a jó hír, hogy a Dexia, amely a bejelentette múlt pénteken a Dexia, hogy véglegesítik a luxemburgi fiók, bankfiók. Hát ez a luxemburgi bank 80%-ban Katári, 10%-ban a luxemburgi kormányi lesz, hát kicsit a 730 milliót kifogásolták, a katarik fizették ezt. Önök egyetértettek ezzel, hát, hát ez egy elég magas ár volt, ezért a szerzeményért, de nekem azért vannak még problémáim. Hmm. Ami az első szemesztert illeti ebben az évben, 1,2 milliárd euróról beszélünk, és ön azt mondta, hogy nem tudja, mit a kezel csinálni. De ön azt mondta, itt van, tehát szeptember 27-én jóvá hagyta azt, hogy jó 2003. január 31-ig meghosszabbítsák az 55 milliárd eurós támogatást, amelyet Franciaország, Luxemburg és Belgium fizetett, annak érdekében, hogy le lehessen építeni ezt a csoportot. Ha megnézzük a luxemburgi eh, részt, a luxemburgi kormány, ha jól tudom, részt kell vegyen ennek a garanciának a finanszírozásban az 55 milliárd euró biztosításában, 3%-os szinten. Ha Franciaország, Belgium nem tudják megoldani a problémáikat a Dexiával, hát akkor csődbe fog menni az egész. Hát az állam költségvetése ugye, hiányt mutat fel, szerintem felelőtlenül, van egy olyan probléma, amelyet említettek, az, ahogyan az Eurostat kezeli állítólag Franciaország-Belgium hányadát, hogyha hozzájárulnak az urat tőkesítéshez, mert az Eurostat úgy gondolja, hogy ez az intervenció, ez egy állami kiadás, Belgium, Franciaország, a luxemburgiaknak is hozzá kell járulni, hát nehéz lesz megfelelni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a költségvetési fegyelemre vonatkoznak. Hogy látja ön ezt a problémát most? Mert mi úgy gondoltuk, hogy azzal, hogy megszűnik a luxemburgi fiók, szeptember 20-én megoldódik a problémánk. Ugye a, a bill eladását megelőzően. A Texan ugye értekesítette a bill-t, tehát a, a BIL-t. Továbbra is ön meghosszabbította a 55 milliárd eurós átmeneti garancia biztosítását. Nem vagyok a Dexia vezérigazgatója, döntéseket elfogadtak a Dexia csoport felelősei és a tagállamok, amelyek részvényesének a banknak. Azok az államok, amelyek hitelt vagy kölcsönt adnak a Dexiának, ugye a Dexia csoport tevékenység egy részét támogatják erről, nem tehetek, nem az én felelősségem, ez a bizottság. Az állami támogatás eszközével először is kielemeztük a BIL eladását, a katáriaknak adtak el, ugye 80 százalék, nem tudom, hogy ez a pontos százalékos arány, 730 millió, megnéztük, nem volt fenntartás ezzel szemben. Ez az én felelősségem. Én elemeztem ki a támogatás szempontjából ezt az ügyletet. Dick Frieden Luke. Dickfitnek elmondtam, semmi gond részemről, mondtam az önök miniszterelnökének. Én nem vagyok felelős a többiért, ami a garanciát illeti. A garancia addig a pillanatig, amikor elfogadtuk az átalakítási programot, a Dexter csoport egy részének átalakítását, van egy megállapodás, a francia, belga és luxemburgi állam között az állami garancia biztosításáról. Mi azért vagyunk felelősségek, hogy engedélyezzük ezt a típusú állami garanciát, és miután még nem született végső döntés a Dexia csoport átalakításáról, nem vagyok annyira felelőtlen, hogy azt mondanám, természetesen nem fogjuk megadni az engedélyt az állami támogatásra. Megadtuk az engedélyt ideiglenesen. Erre a garanciára. Nem ez az én preferenciám, én nem ezt szeretem volna. Azt szeretem volna, ha végső megállapodást jutottunk volna, de sajnos nem ez a helyzet. Várnom kell. Várnom kell, bizottságnak is várnia kell, ki kell várnunk a terveket, vagy pozitív, választ várunk, vagy, vagy ellenvetést. A múltban kaptunk terveket, az a kapcsolatban különböző reakciók születtek. A Dexia csoport átalakítási tervével kapcsolatban. Ez az ideiglenes állami támogatás, ami garancia januárig ugye meg lett hosszabbítva. A belga, francia és luxemburgi állam megállapodás értelmében akkor is, ha Luxemburg nem a Dexia csoport részvényese, Luxemburg részt vesz, nem tudom hány százalékban, 3-4 százalékig, erejéig, 60 százalék Belgium, utána Franciaország, utána pedig Luxemburg, ugye egy kis részben támogat. Ezt a megállapodást nem a bizottság kényszerítette erre a három állam, ez a három állam döntött erről. Ők azok, ez a három kormány, ez a három állam döntött úgy, hogy így osztják el ezt a feladatot. Ez a helyzet most. Nem szeretném csődbe jutatni a luxemburgi miniszterelnök barátomat. Nem mondom azt, hogy több engedély nem lesz, mert nem voltak képesek arra, hogy végleges döntést hozzanak a szerkezet átalakításról a Dexia csoportban. Ez egy olyan helyzet, amit nem tartható sokáig, mert ön is említette, vesztességek vannak, amelyeket újra kell tőkésíteni. Az adófizetők fogják megfizetni ezeket a veszteségeket. A DEXA csapat részvényeseinek kell majd a zsebükbe nyúlniuk. De remélem, hogy a következő hónapokban megtaláljuk a megoldást erre a problémára, ami a statisztikákat illetve az erőstat statisztikáik, amikor fiatalabb voltam, ilyen kérdésekkel foglalkoztam. Most Egides Szemeta kollégám, aki a vámokkal, adókkal és a statisztikai adatokkal foglalkozik. Én nem foglalkozom ezzel, nem tudom, hogy csinálni az Eurostat, én mosom kezeim. Pleading innocence there. Um... Akkor ön az ártatlanságát hangoztatja, Elisa következik. Senhor komisszárió, eh, por entre nós. Köszönöm. Biztos úr, hogy eljött ide hozzánk, három kérdésem van. Először is azok a gyakorlatok, amelyek egyre erőszakossá válnak, például az élelmiszer disztribúciós hálózatok részéről, de nem csak nemzeti szinten, hanem európai szinten is. És mindez a kis termelők verseny esélyeit lerombolja, mert ezek a multik nagyon leviszik az árakat, lenyomják az árakat, és gyakorlatilag a domináns pozíciójukkal visszaélnek. Szerintem a nagy kiskereskedelmi hálózatokkal szembeni fellépéshez az önök versenyjogi szerveinek, illetve a Nemzeti Versenyjogi Hatóságnak a fellépése szükséges, tesznek-e majd valamit? A második kérdésem a regionális támogatásokra vonatkozik. Ön azt mondta, hogy egyensúlyi helyzetet kell létrehozni, ez nagyon fontos, de hogyha Európa középtávú jövőjéről beszélünk, például a Van Rompuy jelentésről, illetve a 4 plusz 1 elnök jelentéséről, akkor felmerül a kérdés, hogy nem kellene-e valamifajta adóügyi együttműködésben elkezdeni gondolkozni, legalábbis olyan témákban, mint a ráták közti különbségek, tehát az adó ráták közti különbségek, ugyanis most adódömpinget látunk, illetve szabályozói arbitrást szerte Európában. A harmadik kérdés az nem a Dexiáról szól, hanem az új keretről, bankunió felé mozdulunk el, európai bankfelügyeletről gondolkozunk, de a bankok feltőkésítésének szakasza, vagy akár a felszámolásuk nem rendelkezik európai jogi kerettel, tehát lesz egy egységes európai felügyelet, egy egységes európai hatóság, de a feltőkésítést, illetve a bankok felszámolását adott esetben a nemzeti hatóságok kezében fogjuk hagyni, akik viszont, vagy amelyek viszont az adófizetők pénzét fogják majd újra felhasználni, miközben ön azt mondta, hogy nagyon eltérő az egyes tagállamok fellépési képessége, fizetési képessége. Milyen esélyeit látja annak, hogy egy európai stabilizációs mechanizmus kialakuljon, és hogy ennek milyen hatása legyen a klímára, a légkörre Európában. Az utolsó kérdésem pedig verseny légkörére vonatkozik. Ami önöm, a, a spanyolul válaszolok. Először a nagy kiskereskedelmi cégekről beszélek, nem tagadom, hogy lehetnek olyan esetek, ahol európai fellépésre van szükség. De hát majd meglátjuk, létrehozunk, ugye létrehoztunk, ezt mondtam a beszédemben, egy munkacsoportot, amely a az élelmiszer ágazattal foglalkozik. Nyilván itt figyelembe vesszük majd a, az európai nemzeti versenyhatóságok által elvégzett munkát, de európai szinten még nem láttunk kezdeményezést, kivéve ilyen viszonylag mellékes témákban és frontokon, mint például az élelmiszerek csomagolása, vagy hasonló mellékes ügyek. De az ágazat bevett gyakorlataival eddig nem foglalkoztunk, ráhagytuk ezt a nemzeti hatóságokra. Na most, ami az adódömpinget illeti, ez egy fontos kérdés, mit mond erről a szerződés? Az Európai Bíróság értelmezésében a szerződés azt mondja, hogy a tagállamon belüli diszkrimináció, adóügyi diszkrimináció az a támogatási, az állami támogatási szabályok megsértése, és mi magunk is felléptünk ilyen ügyekben, az ilyen diszkriminációt, szelektív bánásmódot elutasítjuk, és felléptünk ez ellen az egyes tagállamokban. De most az, hogy az egyes tagállamok tak, adó rátái és adóztatási szintje eltér, nos, ennek nem sok köze van az állami támogatásokhoz. Ez egy teljesen más szabályozásra szorul, illetve csak úgy lehet feloldani. Adóügyekben azonban egyhangú döntésre van szükség a tanácsban, ami egy nagy korlátja a cselekvésnek. Azokban az esetekben, ahol torzul a belső piac, nem tudunk fellépni, mert a hatályos jogszabályok nem engedik ezt. Egy jogalkotói döntésre van szükség ehhez, ami pedig a tanácsban egyhangú döntést feltételez. Na most változtassuk meg a szerződést. Én nem támogatom a szerződés megváltoztatását a problémák megoldására, de most itt lehet, hogy egy olyan változtatási szükségszerűségről van szó, amely sürgősebbnek látszik, mint egy sor másik változtatási, szerződés változtatási kérdés. Na most a másik kérdése, vagy a harmadik kérdése arra vonatkozott, hogy felállítunk egy európai bankfelügyeletet, miközben egy közös bankfelszámolási rendszert nem állítunk fel. Nos, én azt gondolom, hogy ha a bankrendszer különböző aspektusaiban eltérő sebességgel lépünk, akkor egyfelől bizonyos problémákat megoldunk, másfelől viszont ennél lehet, hogy nagyobb számú új problémát hozunk létre. A az Európai Bizottság nevében. Én erről egyébként véleményt most nem mondhatok, de az Európai Bizottság de facto, hanem is jogi értelemben, de de facto egy bank szanálási hatóság, amely megpróbálja a végletekig feszítve kihasználni a jelenlegi állami támogatási rendszereket. A Dexia ügyben például mi adott esetben javasolhattuk volna az átszervezését a Dexia bank csoportnak, de mivel mi nem vagyunk bankszanálási hatóság, ezért meg kellett várnunk még máshoz egy ilyen döntést, illetve javaslatot. Köszönöm, biztos úr, és újra üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Néhány gyors kérdésem lenne. Az El País október 5-i számában, ez egy spanyol újság, a Banco de Santander, a BBVA eh, lesz a spanyol rossz bank nagy része. Eh, mi a véleménye arról, hogy ennek a rossz eh, eszközök bankjának spanyol bankok legyenek a főbb tulajdonosai. Ami a spanyol bankmentést illeti, ott voltak feltételek, például a kimentett bankok, vagy a megmentett bankok eh, ipari eszközeit el kell adni. Ezt az eladást eh, még azelőtt kellett megejteni, mielőtt eh, az állami pénzek megérkeztek, és itt bankia, a bankia bank hogy áll ebben az ügyben. Ami pedig a bankiát illeti, ahogy Epin kollega is mondta, az a benyomása az embernek, hogy a kis kahák, a kis takarékbankok azok likvidációba kényszerültek, felvásárlásra felvásárolták őket, arra kényszerítették őket, miközben a bankiát ugye úgy tekintették, hogy túl nagy ahhoz, hogy megbukjon, á, államosításra gondoltak, Én egyébként, ez egy másik kérdés, tegnap részt vettem a Real Madrid-Barcelona meccsem. A Real Madrid 90 millióért kapta meg Ronaldo-t, Kakát pedig 60 millióért, amely pénzt a Real Madrid, összesen 150 milliót, egy spanyol banktól kapott meg, amely most a bankia része. Visszafizetik-e ezeket a támogatásokat, és nem gondolja -e, hogy tisztességtelen támogatásra került sor ebben az ügyben. Én egyébként nagy híve vagyok a focinak, ezért is kérdeztem ezt, és én is, mondja a biztos úr, ezért az utolsóval kezdem. Javier Fernándezre hogy volt pénze a Bayern Münchennek? Ez lenne a kérdésem. De mint ahogy már korábban mondtam, eh, nem vagyok lakhatási miniszter jelölt Hollandiában, mint ahogy nem vagyok eh, eh, Nemzeti Bank elnök jelölt sem Spanyolországban, meg a bankjának az elnöke sem vagyok, elég sok dologgal kell már így is foglalkoznom. Ezeket a kérdéseket fel kellene tenni a Spanyol Nemzeti Bank volt elnökeinek, és talán még egy, más, egy sor más személynek is. Jó dolog-e az, hogy egyes spanyol bankok a rossz eszközök bankjában részvényesek, fogalmam sincs, nem tudom, ez, erről nincs véleményem, ez rájuk tartozik. Ami pedig a, az egyetértési megállapodást illeti, amennyire én tudom, szintén nem tartalmaz semmit konkrétan erről a lehetőségről. Az ipari eszközök eladásának előírása ahhoz, hogy kapjanak állami támogatást a megállapodásnak megfelelően, megint csak nem az én területemről van szó. Itt arról van szó, hogy pénzügyi eszközöket akarunk újra talpra állítani Spanyolországban, pénzügyi intézeteket, intézményeket akarunk újra talpra állítani. Ezek olyan bankok, pénzügyi intézetek, amelyeknek tőkére van szükségük, de a piacról nem kapnak ezért állami pénzekre van szükség azokon a mechanizmusokon keresztül, amelyeket tartalmaz a Memorandum of Understanding, ami azt jelenti, hogy ebből az eszközből hitelt nyújtanak az FROB-nek, és aztán az FROB lép be a bankok részvényesi körébe. A szanálási tervek, amelyeket letárgyaltunk, alapfeltételét képezték annak, hogy pénzt kapjanak ezek a bankok. És ezekben a szanálási vagy átbankátalakítási tervekben, amelyeknek az újratárgyalása folyik, de még ez nem fejeződött be. Először is ugye a BFE banki, a Catalunya Caixa Bank, Nova Caixa Galicia a Banca Valencia esetében négy bankról van szó, amelyekkel kapcsolatban ugye arra került sor, hogy a FROB ezeket gyakorlatilag államosította. Hogyha ezeknek a bankoknak az eszközállományában van ipari eszköz, akkor meg kell majd nézni, hogy mit kell tenni velük. Előfordulhat, hogy az átalakítás során ezeket el kell adni ami, ha megvizsgáljuk, a régi vagy a korábbi szanálási terveket, akkor azt látjuk, hogy ezek majd nyilván nyilvánosak lesznek, de még a, még a tárgyalások folynak. De egyébként ami a bankiát illeti, ahhoz nekem semmi közöm. A spanyol hatóságok hozták meg a döntéseket. Epink úrnak is lakonikus választ adtam angolul, most a saját nyelvemen beszélve, elmondhatom, hogy a FROB átalakítható részvényeket adott a BFA-nak, amely most tőkévé alakítottak, de az a kibocsátás, amely nem érte el azt a küszöböt, amely a notifikációs küszöb lenne, tehát ezt a spanyol hatóságok hagyták jóvá. Hogyha majd ez az egész terv lezárul, ami alapján ugye, hogyha a kockázattal kiegyensúlyozott eszközök 2%-át nem éri el a, az érték, nos, akkor kell majd lépni. A spanyol hatóságokkal majd, hogyha tárgyalnunk kell, és benyújtják a jóváhagyást, hogyha erre szükség van, akkor nyilván a Memorandum of Understanding eh, értelmében járunk el. Eh, én nem láttam ezt a meccset sajnos, amit ön tegnap látott eh, a Barcelona-Madridot, de egyébként az én kedvenc csapatom se játszott. Tehát egyiknek sem szurkolok különösebben, köszönöm. Van-e még valami, amit biztos úr akar mondani, mert még van egy-két percünk? Amennyiben nem, akkor lezárom az ülést, és emlékeztetem önöket, hogy holnap eh, a PHS 3C50-ben eh, leszünk délelőtt, délután viszont itt leszünk. Ez azért van így, mert erre a teremre egy másik szakbizottságnak szüksége volt, vagy lesz egy nagy üléshez. Annak ellenére, hogy holnap lesz nálunk a monetáris párbeszéd. Köszönöm. Viszontlátásra holnap.